So, good morning everybody. I think, um... Jó reggelt kívánok mindenkinek. a kis úrnak sikerült egy forgalmi dugóból kimenekülnie, és most már itt is van velünk. Különösen szeretném üdvözölni a vendégeinket, akik most eljöttek hozzánk, hogy beszélgessenek velünk a web hozzáférésről, ennek a szakbizottságnak a véleménye tekintetében. A bizottság a közszektorbeli szervezetek webhelyének akadálymentesítéséről szóló dokumentumát eh, véleményeztük most, és különösen szeretnék köszönteni mondani Jorgos márkakisznak, és eh, prezentációjával eh, sikerült életre keltenie a jogi szövegeket, ami szerintem nagy teljesítmény, hiszen általában ezek száraz szövegek. Az ő prezentációjával fogjuk kezdeni, azt hiszem, hogy ő be is fog, be fogja mutatni a módosításainkat is, utána pedig beszélni, beszél, beszél, szólhatnak a képviselők is. Engström és Rüle asszony biztosan beszélni fognak, és azt hiszem, hogy én is beszélni fogok. Nem tudom, hogy minden frakció képviselteti a magát, de más képviselők is csatlakozhatnak a vitához. Jorgoszka Cimarkakis megadom neki a lehetőséget, hogy ő mutassa be a hozzászólókat. És utána következhet a prezentáció, tehát a ma reggeli ülésünk első prezentációja. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy demonstrációt tarthatok, ami azt hiszem, hogy meg fog ragadni az emlékezetünkben, hiszen én mindig azt mondtam, hogy eléggé technikai jellegűnek tűnhet ugyanez a szabályozás, de mégis egy olyan jogszabályról van szó, amiről majd az unokáimnak is elmesélem, hogy én voltam az ezzel kapcsolatos előadó, ugyanis ez nagyon fontos. Lehet azt mondani, hogy kevés ember számára fontos csak ez, de én azt mondanám, hogy valamennyiünk számára, ugyanis mindenkinek az életében eljöhet olyan szakasz, amikor nehezen tud egy weboldalt használni. A témára egy kicsit később fogunk rátérni, először üdvözölném a vendégeinket ők fogják elmondani és megmutatni nekünk, hogy milyen nehéz ezt az első akadályt leküzdeni olyanok számára, akik fogyatékkal élnek. Nekik is szükségük van információkra, és ez az akadály tornyosul előttük az információk felé vezető úton. Például, hogyha valaki szeretne elérni egy buszt, akkor ott is sok akadály felmerülhet, de az első akadály az, hogy mikor indul a busz, utána pedig az, hogy hogy lehet jegyet venni, és mennyit kell érte fizetni. Ezekről az akadályokról fogunk ma beszélni. És nagyon nagy örömmel üdvözlöm körünkben két akadálymentesítési szakértőnket. A Bartolomeu Alapítvány képviselői ők Hollandiából érkeztek. Ez a világ egyik központja ezen a területen, ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Martin Hajtepen és Erik Feleman jött el hozzánk. Ők fogják koordinálni ezt a prezentációt. Jóna Maria Gercut is üdvözlöm körünkben. Ő egy vezet, vakvezető kutya iskolát vezet Görögországban, és ő gyakorlati példák révén fogja megmutatni nekünk azt, hogy hogyan lehet elérni egy olyan weboldalt, amit nem módosítottak, és azt hiszem, hogy az én weboldalamat használta példának. Másodszor pedig azt fogja bemutatni, hogy milyen módosításokat kell elvégezni ahhoz, hogy az hozzáférhető legyen Johanna Maria Gercú számára. Rodolfo Katánit is üdvözlöm. Ő az Európai Fogyatékossági Fórum elnökségének tagja egy rövid bevezetőt fog nekünk mondani, és néhány záró megjegyzést is hozzáfűz majd Katani kolléga munkájával kapcsolatban. Egyetértek vele abban, hogy az Európai Unió a világ többi részével és egyes tagállamokkal összehasonlítva lemaradásban van ezen a területen. És ennek úr, ha szabad, akkor először megadom a szót Mártin Hajtepennek és Erik Felemannak. Fine. Good? Yes. So, thank you very much. Happy to give you... Akkor megkapta a szót, tehát köszönöm szépen. Szeretném bemutatni röviden azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a web hozzáférhetőség. Itt néhány gyakorlati példát szeretnék felvillantani. Az első, ezek tulajdonképpen nem a saját képeim, hanem egy előadásból vettem át, amelyet néhány hónappal ezelőtt láttam. Itt a web hozzáférhetőség nem csak a fogyatékossággal élő személyek számára fontos, hanem azok számára is, akik ideiglenesen kerülnek olyan helyzetbe, hogy fogyatékosak, mert csak egy kézzel tudják adott esetben kormányozni az autójukat, vagy valami más leköti a szemüket, és nem tudják a képernyőt nézni, vagy pedig egyre idősebbek lesznek, nem látják jól az e-maileket, és nem akarják, hogy mások olvassák el, vagy pedig valakinek mozgás szervi problémája van, és bárki, aki ilyen helyzetben van, az hát tudja, hogy milyen a <clears throat> nem zöggenőmentes közlekedés az úton. Itt tehát mindenki számára, most a fogyatékosságot leszámítva, bármilyen Hozzáférhetőség, tehát a fogyatékossággal élők hozzáférhetőségével, a korlátozott helyzetekben lévő személyek hozzáférhetősége, illetve az ideiglenes fogyatékosság, illetve <clears throat> hogyha valaki szeretné, hogy megtalálják, hogyha tehát weboldalt szeretne, amelyet mindenki meg tud találni, akkor ez is ide tartozik, és ugyanakkor a fogyatékossággal élő személyek 80-90 százaléka így megtalálható a beben. Az EU lakosságának 4,5 százaléka 65 évnél fiatalabb emberek között vizuálisan valamilyen fogyatékossággal él. Bizonyos segítő technológia is van, tehát nem kell különleges weboldalt kialakítani, hogyha valaki weboldalt fejlesztő, akkor csupán a specifikációkat kell használni, tehát hogyha valaki például festő, akkor a megfelelő festékkel jó, ki tudja festeni valaki a saját lakását más festékkel külülre, más festékkel belőre, tehát ez ehhez hasonlítható. Hogyha valaki szerkesztő például, akkor képzésre van szükség, hogyha például vakoknak készít valamit, akkor jó, hogyha a piros szint valamilyen hanggal tudja a számítógépen helyettesíteni, vagy angol, illetve görög nyelven szóló szövegeket is így ki lehet váltani. Tulajdonképpen nem kell semmiféle különleges specifikáció, hogyha Brill felületen akarjuk megjeleníteni, vagy pedig beszéd, illetve érintés segítségével kívánjuk megérteni azt, hogy mi szerepel a szövegben. Hogyha valaki tartalom szerkesztő, akkor megfelelő módon kell a munkáját végezze. Azután fizikai <clears throat> fogyatékosság az Európai Unióban 6 és 6, 0,4%-os az emberek körében, tehát itt tulajdonképpen a hozzáférhetőség szempontjából európai oldalakhoz való hozzáférhetőség nagyon hosszú menüsor átlátását, megértését feltételezi, és néha 40 vagy 50 billentyűt is le kell ütni, hogy elérjen valaki a történethez, amit, el, amit meg szeretne érteni. Tehát itt van azt hiszem ez a 40-50 lépcső, úgyhogy az ugró link hozzá csatolása nagyon hasznos lehet, tehát a legtöbb EU-s oldalon nincs probléma, mert már rendelkeznek ilyen long, ilyen linkkel. Hogyha valakinek 65 évnél fiatalabb emberek 3,1%-ának hallássérült problémája van, tehát itt, hogyha valaki mondjuk egy videót szeretne bemutatni egy vásáron, egy szakmai vásáron, vagy pedig a bárban, vagy egy hangos étteremben, vagy szeretne egy hírprogramot meghallgatni, megnézni, akkor sokkal hangosabbra kell állítani, vagy pedig a feliratokat kell várja, hogy megjelenjenek a jel, nyelv, gyakran az elsődleges nyelv a hallássérültek számára, tehát itt a jelnyelv hozzáadása segítene ezen embercsoport számára, ez azonban sokkal többet jelent, mint hogyha, sokkal több munkát jelent, mint hogyha egyszerűen feliratokat kívánunk elhelyezni a szöveget megértetni. Ezután a kognitív sérülés, afazia, diszlexia, autizmus, ADHD, illetve olvasási probléma, ami igen jelentős létszámú csoportban jelentkezik, és ez a weboldalakkal kapcsolatban, az internet használattal kapcsolatban nagy problémát jelenthet. Ezen csoport számára itt nem csak technikai kérdésként merül föl, hanem a szerkesztők, akik a tartalom megalkotásával foglalkoznak, szintén meg kell ezt változtassák. Azután itt vannak az idős emberek, a 65 éves és 65 évesnél idősebb hányada a lakosságnak, igen, nagy. Ezek nem sír különböző fogyatékossággal élő emberek, de gyengül a hallásuk, gyengül a látásuk, ez jól ismert, tehát a weboldalak hozzáférhetővé tétel az ő számukra is fontos. Azután itt vannak ezek a megszorítás, vagy korlátozást jelentő helyzetek, már beszéltem például a hang, vagy pedig a fény különböző változása, illetve az iPad használata, ezt már észrevehetünk, hogyha fölmegyünk valamilyen web oldalra, akkor hát <clears throat> szükséges bizonyos támogatottság, ami nem jelentkezik az iPad-ek esetében, a technológia nem igazán jelent, illetve kap támogatást, hogy megfelelő módon hozzáférhessünk bizonyos weboldalakhoz. Már beszéltem a különböző eszközökről, tehát vannak olyan weboldalak, amelyek az iPhone-on nem jeleníthetők, meg lehet, hogy ismert az is, hogy az iPhone, az iPad, az Android, illetve a Windows telefonok mind hozzáférhetőséggel bírnak, be van építve, de nem annyira jó minőségűek, mint szeretnék. Nagyon sok vak ember gyengéllátó használja például az iPhone-t, azért mert hang segítségével szörfölhet a weboldalakon, olvashatja és küldheti az SMS üzeneteit, és bármit használhat a telefon segítségével. Tehát itt nagyon sok olyan weboldal van az EU-ban, azt hiszem, eh, hogy az irányelv <clears throat> már erről is szólt, tehát több mint egy eh, millióban ilyen eh, <clears throat> kormányzati szolgáltatások hozzáférhetők, illetve közszektorhoz tartozó weboldalak, de Hollandiából kb. 10%-a férhető hozzá vagy kevesebb, mint 10%-a ezeknek a publikus weboldalaknak, és nagyon lassan történik az emelkedés évről évre néhány százalék. Van egy-két kockázat is, hogyha megnézzük a web hozzáférhetőséget. Az egyik kockázat a harmonizáció. A helyi mérés, nagyon sok különböző helyi mérési módszert találunk összert a világon, amely a hozzáférhetőséget méri, és itt a széttöredezés kockázata merül fel az ipari szektor számára is fontos harmonizáció. El lehet képzelni, hogy valaki nem csak Belgiumban vagy Hollandiában folytat tevékenységet, hanem 20 országra kiterjedő tevékenység van, és akkor nagyon jó, hogyha van egy olyan iránymutatás, amit mindenütt föl lehet használni, mindenütt ugyanolyan formában lehet mérni a hozzáférhetőséget. Azután itt a megfelelőség akkor most ezt kihagyom most akkor a következő néhány példa. Egy egyszerű példa, ez pedig nagyon technikai leírás annak, hogy egy kép mit is fejez ki, az text, a logó YouTube a YouTube-ra, tehát ez piros színű ez a weboldal, és hogyha valaki nem látja a szint, akkor YouTube logó. A finn nyelvtudásom nem igazán jó, de itt a finn kormány portája ügyfélkapja található. Itt a logó kifejezi, hogy mit is jelent, miről szól ez a weboldal, és ez üres, hogyha ezt elolvassa az ember, nem is tudja, hogy hol van, ha csak nem ismeri a szöveg többi részét. A körülbelül három másodpercbe telik, amíg sikerül csatlakozni, és az alt hozzáadásával megjelenik ez az oldal. Ez nem órákat vagy napokat vesz igénybe, tehát néhány másodperc alatt hozzáférhető. Ezután a következetesség, hogyha megnézzük a weboldalakat, akkor például a kognitív fogyatékossággal élők számára fontos a következetes navigáció. Itt a menü bal oldalon látható, és amikor a következő oldalra jutunk, akkor nem csak a menüt látjuk bal oldalon, hanem ez már egy másik menü, ami megjelenik, és fent is egy másik menüt látunk, tehát ez ugyanabba, ugyanazon a weboldalon található, tehát a consistency, a következetesség nagyon fontos, ez is szerepel az iránymutatásban, videó feliratok nélkül a feliratok azok a süket és gyengén halló személyek számára segítenek hozzáférni. Itt egy két, már, két perces egy, egy 20 másodperces videót látunk, és azt hiszem, hogy két percbe telik az, hogy feliratok olvashatók legyenek. Itt az Európai Parlament weboldalát Látjuk videó jelenik meg, de ahogy kiderül, nagyon kicsi a kép, feliratok láthatók, és 20 különböző nyelv közül lehet változtatni, minden egyes nyelvre át lehet váltani, ahogy tetszik a 20 nyelv közül, tehát ezt így kell tenni. Egy másik példa, ez azt hiszem, hogy a bevételi, a bevételi szerv oldala Írországban, tehát az iPad-nél nincs flash támogatás, tehát itt nem rossz dolog az én véleményem szerint, hogy itt ez nem lehetséges, de ugyanakkor billentyűzet hozzá férhetőség nem lehetséges a Chrome és a Max OS X komputerekről, tehát itt Írországban ebben az esetben nem is kell, hogy valaki gyengén látó legyen, hogy hát ez használni akarja. Ez volt a rövid bevezetőm. Good. Uh, thank you very much. So... Uh, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát én vagyok tulajdonképpen a ceremónia mester, de nem is tudom, hogy mi is következik. Igen, tehát akkor láttuk a technikai követelményeket, és látható, hogy vannak iránymutatások. Nagyon egyszerű ezt az iránymutatást követni, ez nem varázs, hanem egyszerű technológia. Most Gercu asszony bemutatja, hogy ő hogy lát egy weboldalt, itt ez az én parlamenti képviselői weboldalamon, és ő majd megmutatja, bemutatja, elmagyarázza, hogy hogy értelmezi, hogy mi van ezen a weboldalon, mint olyan személy, aki hát nem lát, vak. Tehát akkor, Gerca asszony, kérem, hogy szíveskedjen ezt bemutatni. Iron Maria Gerco vagyok, jó napot kívánok mindenkinek. Görögországban vakvezető kutya iskolát alapítottam. Én hozzá, tehát akadálymentesítési szakértő voltam, kutatásban, fejlesztésben vettem részt az ezzel foglalkozó Görögország intézménynek. Tehát itt az olyan személyek, mint én is, a teljes mértékben hozzáférhet tekintjük ezeket a weboldalakat, különösen Jurgó Böcek Tacimarkakis weboldalát, tehát nagyon fontos, hogy ez teljes mértékben hozzáférhető legyen a fogyatékossággal élő személyek számára. Én a csapatommal vagyok itt eh, jelen, Görögországot képviselem, és Johannes eh, Barnitzt is képviselem, aki programot készített, aki elkészítette a programját ennek a weboldalnak, és tulajdonképpen ő is küzd Görögországban a hozzáférhetőség megvalósítása érdekében, tehát elnézést kérek, hogy egy kicsit hát primitív módon tudom csak működtetni ezt a bepoltalamat, de nincs túlságosan nagy költségvetésem. Itt a régi weboldalt láthatjuk, az a Makikizó régi weboldalát, és ez nem férhető hozzá olyanok számára, akik itt egy probléma, hogy a képernyő olvasó nem igazán kompatibilis nagyon sok számítógépes operációs rendszerrel, ez tehát a Jorgo Hacimarkakis úr régi weboldala ez. Nem tudom most, hogy hol is vagyok éppen a képernyőn, mivel nem programozott arra ez a weboldal, hogy egér nélkül lehessen megfelelően használni. Én akkor megpróbálom mégis, hogy sikerüljön följutnom erre a képernyőre, de nem túlságosan egyszerű ez a feladat. Most linkről linkre halad a képernyő, olvasom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 Egy kicsit talán idegesítő egy kicsit ezeket a dolgokat itt ö, bemutatni. Tehát ez ö, olyan weboldal, amely nem igazán használható fogyatékossággal élő emberek számára, tehát ö, nincsenek ö, olyan lehetőségek, hogy a fő oldalra, illetve más ö, kontaktus pontokra felmenjünk, és ez az információ eh, annyira terjengős, hogy eh, nem igazán eh, tud navigálni itt az információ részek között egy olyan személy, aki vizuális fogyatékossággal él együtt. A számítógép felolvas bizonyos részeket a szövegből, össze hasonlítom, akkor ezt a régi weboldalt az új akadálymentesített weboldallal, Ez tehát az új weboldal és itt a fő felületen vagyok, navigálok a képernyőn, és itt beszél, de itt konfliktus alakult ki azért, mert a számítógépem görög szöveget tartalmaz, és itt a felolvasás pedig a szöveg, amely hallható más nyelven van, tehát itt problémákkal találkozunk napi életünk során, ilyen problémákkal találkozunk. Most át kapcsolom angolra, de most itt a Windows görög környezetével bizonyos összeütközésbe került, hogyha angol nyelven akarom működtetni. Ez görög. Oké. Okay. Tehát ez tehát a fő oldal, amelyet már bemutattam. Jurkosz Cacamakis úr weboldala. sorry, I it. So here I'm on the main page and I will ask the website. Itt a főoldal, és most Akkor most a fő oldalra uh, kerülünk, ezt kértem a weboldaltól. itt vagyunk a főmenüben. Tehát ahelyett, hogy navigálnánk a weboldalon a billentyűzettel, mert én természetesen nem tudom használni az egeret, már tájékoztatott róla, hogy hogy tudom elérni azt, amit szeretnék, és egyből bekerültem ennek a weboldalnak arra az oldalára, ahol hozzáférhetek mindenhez, amihez szeretnék, és megtalálhatom azt a linket, amit csak akarom. Anélkül, hogy keresgélnem kelljen a billentyűzet segítségével. Tehát meg tudom találni könnyen azt, hogy hol vagyok aztán a honlapra kerülök, és innen tudok navigálni. Itt aztán már el tudom olvasni a cikkeket a weboldalon, Yeah. technology is not very uh, well in our... Sajnos a technológia nem olyan nagyon jó. Ezért léptem át ide, mert ez úgy tűnik jobban megbízható, illetve megbízhatóbb. So now I try to navigate in the website and read. Most megpróbálok navigálni a weboldalon, és elolvasni azt, ami itt található. Now it's said to me that, uh... Most azt mondja nekem, hogy megérkeztem a linkre, és el tudom olvasni azt a cikket, amely a weboldalon megtalálható. Tehát megpróbálom megtalálni a sajtó fő linkjeit, és megnézni, hogy mi van ott. Megpróbálok megmutatni egy másik lehetőséget. Van egy olyan beállítási lehetőség is, amelynek segítségével a gyengénlátók is használhatják a, az internetet. Ennyit szerettem volna elmondani, próbáltam megmutatni azt, hogy, hogyha valaki nem jár, lát, hogyan használhatja. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm, mert nekem is demonstráció jellegű volt ez a beszámoló, ugyanis először vezetett engem végig ezen a lehetőségen valaki, aki tényleg használni is kell, hogy tudja ezt a weboldalat és láthatják, hogy tulajdonképpen mennyire nehéz ezt használni. És talán azt is láthatták, hogy milyen hosszú ideig tart. Úgyhogy ezért van szükség mégpedig sürgősen valamilyen egyszerűsítésre, jogalkotásra, harmonizálásra az Európai Unió tagállomaiban. Úgyhogy először is köszönöm Gertő asszonynak, hogy Görögországból ide utazott, és ezt megmutatta nekünk. És Európában a lakosság 15%-át érinti ez a nagy akadály. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És most Rodolfo Katánit szeretném megkérni, az Európai Fogyatékossággal Élők Fórumának képviseletében van itt, hogy szólaljon fel. Köszönöm. Köszönöm, Kedves képviselők, látták a lehetőségeket, látták a nehézségeket. Azt hiszem, hogy most már kezdik érteni, hogy van lehetőség változtatásra. Történelmi változások korát éljük, a materiális, ne, ból a nem materiális, globális kommunikációs környezetbe. Nagyon fontos hogy az oktatás, a foglalkoztatottság, a rehabilitáció, a szociális befogadás, a kulturális, sőt, politikai élet miatt is ö, számunkra. Illetve azon szolgáltatások miatt, amelyeket ö, akár az állami ö, testületek ö, vagy szervek ö, biztosítanak, és talán néhány év múlva már mind praktikusabban áll ez rendelkezésére a lakosságnak. Mindenképpen felhasználó központú megközelítése van szükség. És úgy gondolom, hogy most már egyértelművé vált, és nem hiszem, hogy most erről hosszasabban kellene beszélnünk, valami nem működik a hozzáférés terén. A bizottsági tanulmány értelmében kevesebb, mint 10%-a hozzáférhető a nyilvános weboldalaknak. Ami a magán weboldalakat illeti, még alacsonyabb ez a százalékos érték. Engedjenek meg két gondolatot kifejteni itt. Van itt gazdasági lehetőség ez pedig jó dolog, mert a hozzáférhetőség mozgató rugó lehet a KKV-k számára, amelyek a legfontosabb, leglényegesebb előállítói a weboldalaknak. És nem jár nagy költséggel. Óriási lehetőség ez, és ráadásul nem is nehezen elérhető. De ne feledkezzünk el arról, hogy itt emberi jogi kérdések is felmerülnek, mert ha azért kerül valaki a társadalom középpontjától kívülre, mert nem fér hozzá dolgokhoz, ez nem fogadható el. Tudom, hogy probléma ez az idősödők számára, a kevésbé olvasottak számára, nehezen tudják ugyanis ezek az emberek használni az internetet. Úgy gondolom fontos és alapvető, hogy megértsük, hogy a javaslat kevés. bár késő, de ha szükség van rá, akkor is foglalkozni kell vele. 12 kategória létezik, amelyek 2001 év, egyes évből származik, több mint tíz évvel ezelőtt. Változtatni kell ezen. 2015-re A hozzáférhetőségne nagyon nagy szükség lesz, és eljött az idő az európai intézmények számára, hogy ezt valóra váltsák. Sajnálatos módon jövőre teljes változások állnak be az európai intézmények sorában. Új parlamentünk lesz, új bizottságunk, és tényleg nagyon szeretnénk, hogyha ezt a jogszabályt jövő év júniusa előtt elfogadnák a mandátum lejárta előtt. Le kell zárnunk ezt a folyamatot egy ambiciózus és hatékony jogi aktussal. Fontos ez a hozzáférhatósági jogi aktus, a horizontális nem diszkriminációs irányelvvel is ez a helyzet, amely valahol éppen Csipke Rózsika álmát alusza, hiszen több mint 80 millió ember él Európa szerte fogyatékossággal, és szükségleteiket tiszteletbe kell, tiszteletbe kell tartanunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie mille, Rodolfo. Nagyon köszönöm, Rodolfo. Ö, ennyit szerettünk volna elmondani, és a későbbiek során az Európai Gazdaság és Szociális Tanács nevében is hallunk majd. Löfpék Abilgárd, az előadó, ő is gyengén látó, az ő előadásáról, jelentéséről is hallunk majd, de most egyelőre leszeretnénk zárni ezt a kört. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. A javaslatom az időkerettel kapcsolatban, amíg vendégeink itt vannak, az lenne, hogy most halljuk meg, hallgassuk meg ezt a beszámolót, mert akkor így meg tudjuk majd az jelentés készítőkkel is vitatni. Úgyhogy ki kell használnunk a lehetőséget, hogy meghívottaink itt vannak. Aztán, ha lesz időnk, majd a bizottságot megkérjük, hogy a következő ülése is jöjjön el, de hogyha egyetért velünk, akkor kérem, most legyen e, ez az előadás. Nem tudom, hogy honnan fogjuk őt hallani, hogyha most e, megadom önnek a szót, akkor e, van, volna erre lehetőség? És aztán majd meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz még, és folytatjuk a vitát, mert tényleg nagyon fontos számunkra ez a, a szeansz. Úgyhogy az Európai Szociális ö, Fórum nevében és Gazdasági Fórum nevében megadom önnek a szót. Nagyon köszönöm. Mindig nagyon örülök, hogyha eljöhetek önökhöz, és nagyon köszönöm, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét elmondhatom önöknek. A szervezett állampolgárok hangja, szócsöveit Európában, a munkavállalók, munkaadók, civil társadalom. Előzetes a véleményünk most, de a bizottságon belül széles körül az egyetértés azokkal a gondolatokkal kapcsolatban, amelyeket most itt el fogok mondani önöknek. Rövid leszek, azonnal rátérek a lényegre nagy megtiszteltetés számomra, hogy az előttem szólók már bevezették a témát, számokkal illusztrálták, és gyakorlati példákkal éltek a valós életből, hogy miért nem működnek bizonyos dolgok. Én minden nap használom a számítógépet, de az egeret nem, mert mivel teljesen vak vagyok, az egeret nem tudom használni de meg tudom találni a weboldalakat, hogyha hozzáférhetőek. De személyes tapasztalataimon túl az EGSB véleménye a következő. Katani úrral egyetértünk abban, hogy tényleg komolyan el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni az irányelv hatáját, hogy fokozatosan minden egyes köz web oldal hozzáférhető legyen. Azt hiszem, abban egyet kell, hogy értsünk, hogy a hozzáférésnek automatikusnak kell lennie, hogyha egy weboldalt készítenek, vagy pedig a webre valamilyen tartalmat fel akarnak vinni köz érdekű szervek. Tehát, ha automatikus ez a link, akkor a szoftverbe bele kell építeni, amelyet a fejlesztők ö, kidolgoznak, illetve a webszerkesztőknek is fel kell tudniuk használniuk. Tehát elegendő számú weboldalra van szükség, hogy ö, megfelelő ö, hozzáférést biztosítsunk. Ezért nem elég csak 12 fajtára koncentrálni, amelyek egyébként is 2001-es adatok alapján kerültek összeállításra, ami már nem is aktuális. Ezt is hallottuk. Ha talán kiterjesztjük a hatályt, akkor azt a kritikus tömeget is létre tudjuk hozni, amely a piaci szereplők és mindenki érintett számára hozzáférést biztosít, mégpedig ugyanolyan szinten. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy azok a szabványok, amelyekről itt most beszélünk, és amelyekre utal az irányelv javaslat is, nemzetközi szinten kerültek meghatározásra. A WWW által, a konzorcium által, a 2.0-án, ez nemzetközi referenciapont, és az európai cégeknek, akik tiszteletben tartják ezeket az elő, elvárásokat, hozzá kell, hogy férjenek a weboldalakhoz. Ennyit a hatályról. Azt hiszem fontos elmondani azt, hogy nem azért automatikus, mert valamilyen közérdekű szerv feltételekkel rendelkezik a hozzáféréshez, akkor már mások is rendelkezni fognak ezekkel. Voltak már példák arra, hogy ez nem föltétlenül így volt, úgyhogy egyértelmű és logikus előfeltételekre van szükség a közférában, ugyanis ez akkor a felhasználást, a végrehajtást is megkönnyíti. Nos, milyen intézkedéseket javaslunk a kiterjesztésre, és ezzel ö, ö, le is zárnám hozzászólásomat. A következő a javaslatunk. Az állampolgároknak tudniuk kell beszámolni arról, hogy hozzáférhető vagy nem hozzáférhető egy weboldal. Nagyon egyszerűen, amikor egy e-mail segítségével elküldhetik azt, annak a linknek a címét az érintett közszolgálati szervnek, amely mondjuk nem, össze, nem hozzáférhető. Így nagyon jól felmérhető, hogy az irányelv végrehajtása sikeres, avagy sem. Ennek segítségével nagyon könnyen lehet monitorozni az irányelv végrehajtását. Tehát csak a felhasználók tapasztalataira kell támaszkodni, Aztán van még egy javaslatunk ebben a körben. A tagállamoknak képzést kellene biztosítaniuk a közszolgálati szervek érintetjeinek, akik például frissítik a weboldalakat, hogy megkönnyítsék az irányelv alkalmazását. Ebbe teljes körülön be kell vonni a szociális partnereket, nevezetesen ezekbe a képzési programokba és figyelemfelhívő programokba. Végezetül hangsúlyozni szeretném a következőt. Nagyon sokat beszéltünk a technológiai fejlesztésekről és a jövőről ebből a szempontból, illetve hogy hogy lehetne mindezt figyelembe venni. Először is azt mondtuk, hogy a weboldalak mobil változatait is külön le kell, hogy fedje az irányelv. Ennek a célja az, hogy a nemzetközi hozzáférhetőségi szabvány is figyelembe vegye az irányelv felhasználását. Aztán, mivel nagyon sok közszolgálati szerv használ különböző applikációkat, felhasználási lehetőségeket, iPad-ek és intelligens telefonok számára, ezeket is be kell venni a weboldalak, az adott weboldalak applikációi sorába. És ehhez hozzá kell tudni férniük az állampolgároknak is. Tehát az EGSB támogatja a bizottsági javaslatot, úgy gondoljuk, eljött az idő erre. Azonban az aggaszt minket, hogy a javasolt eszközök elegendőek-e. Úgy gondoljuk, hogy a hatályt ki kellene terjeszteni, és a jelenlegi helyzeten ezt a fragmentált helyzetet, a szétszórt helyzetet meg kell változtatnunk megfelelő intézkedésekkel, ahogyan erre utaltam korábban is, és azt hiszem, hogy most jött erre a lehetőség. Nagyon szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésükre, és várom a további munkát az előadóval, és az eddig együttműködést pedig nagyon köszönöm. Köszönjük szépen ezt a magyarázatot. A az időkeretet szeretném kérdezni, hogy mikor fogadták el, mikor fogadják el ezt a véleményt az egészben? Május 22-én. Sajnos ma délelőtt nincsen több időnk erre a vitára, de nagyon szívesen meghívjuk Önöket az eszme cserére. Márkakis úrnak adom meg a szót, ugyanis a bizottságunknak még több dologgal is foglalkoznia kell ma délelőtt de azt gondolom, hogy nagyon értékes volt ez a beszélgetés, és hogy meghallgathattuk az önök álláspontját is. Tehát most visszaadom Haci Márkakis úrnak a szót, hogy megtegye a záró megjegyzéseit. És hogy mondja el, hogy milyen ütemterv mentén szeretnének tovább haladni. Szeretném, hogyha a bizottság most szólna hozzá, vagy majd utána nekem mind a kettő megfelel. Mivel az időrend szerint 9 óra 55-kor szavaznunk kell. Azt hiszem, hogy a bizottságot halasszuk későbbre, hogyha ez nekik is megfelel. És szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, hogy lehetőséget kaptunk a szavazás előtt, hogy ezt megbeszéljük a képviselőkkel. És Abilgard úrnak, az előadó társamnak szeretnék köszönetet mondani hallhatták, hogy nagyon tömören összefoglalta a jogszabály legfontosabb pontjait, és nagyon örülünk, hogy az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság is általánosságban támogatja a bizottságnak ezt a javaslatát. Mindazonáltal nagyon sokat kell még dolgoznunk azon, hogy ez egyszerűbbé váljon. És nagyon hálás vagyok a közös munkáért. Az ön munkája már így is nagyon értékes alapot szolgáltat a parlament munkájához. Azért is, mert ön is érintett, tehát ezért előadóként még hitelesebb. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és elnök úr, akkor most megadnám a szót a ceremónia mesternek, vagyis önnek, és remélhetőleg tudunk is tovább haladni. Ezután nem lesz időnk már még egy körre, mert más ügyeink is vannak, ezért azt javasolnám, hogy tervezzünk be egy másik eszmecserét az árnyék előadókkal. A jelentéstervezetet június 17-18-án fogjuk megtárgyalni. Azt hiszem, hogy egy fél órás vitát tudunk még beiktatni valamikor májusban. Május 7-e az egy lehetséges időpont. Május 22-én kell fordításra átadni a jelentést, tehát az EGSZB-nek még lesz lehetősége elolvasni a véleményt. Azt hiszem, hogy ez jó időkeret lesz, és a bizottság is tud majd ehhez igazodni. És szeretném elmondani mindenkinek, hogy a weben közvetítik a, az üléseinket, és nem tudom, hogy az Európai Parlament oldala mennyire elérhető. Kacimarkakis úr oldalát már láthattuk, de a mi weboldalunkon mindenki a saját nyelvén hallgathatja az ülésénket, és mi ezt igen fontosnak tartjuk. Tehát ha valaki szeretné követni a vitát, akkor a következő eszmecsere esetében is megteheti majd ezt. És természetesen külön figyelmet fogunk arra fordítani, hogy erre mindenkinek lehetősége legyen. Erre személyes figyelmet fogunk fordítani, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos próbatétel ha nem tudjuk a saját munkánkat hozzáférhetővé tenni, akkor az már önmagában is mutatja ennek a javaslatnak a fontosságát. Ez egy nagyon hasznos esetanulmány az előadó számára, és biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadót is érdekelni fogja ez a lehetőség. Lezárásképp elmondanám, hogy nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik eljöttek, hogy támogassák a ma délelőtti munkánkat. Az egész ülést közvetítik az interneten, vannak külsősök, akik nézik ezt. És van egy hírlevelünk, amiben szintén vannak olyan linkek, amikre az interneten fel lehet iratkozni, és így lehet követni a munkánkat. A következő kiadásban lesz kis úr javaslatára is és ebben már figyelembe fogjuk venni azt is, amit az EGSB mondott. És természetesen ezt is be fogjuk építeni a folyamatba. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Most pedig több mint egy óra szavazás következik, ugyanis nagyon sok javaslattal kell megbirkóznunk a jogalkotási rendszeren belül. Még megkérdezném az előadót, de most éppen elfoglalt. Can I just check? So you're... Jorgos, elégedett vagy ezzel? Megfelel ez neked? Jó, rendben. Akkor kezdjük el a délelőtti szavazást. A szavazókártyákat is használjuk, hogyha szükséges, tehát kérem, hogy ezt mindenki készítse elő. Az első Imling Gebhardt véleménye Európa újra iparosítása, a ipar versenyképességét Kíván valamit mondani? Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm a kollégáknak is, az árnyék előadóknak. Némileg meglepődtem, hogy milyen sok és milyen jó minőségű módosító érkezett és abba az irányba mutatnak, amerre én is szerettem volna elindulni. Azt hiszem, hogy jó gyakorlat lesz kompromisszumos módosítókat készíteni. A néppárt, az ALDE és az ICR ugyanakkor azt mondta, hogy ők ezt egyáltalán nem tartják szükségesnek, szavazhatunk a módosítókról úgy, ahogy azokat benyújtották. Természetesen én ezt kész vagyok tiszteletben tartani. De most azt hallottam, hogy a néppárt hirtelen szeretne szóbeli módosítókat benyújtani. de nekem most azt az irányvonalat kell követnem, amiben megállapodtam ezzel a három frakcióval, és úgy fogom a módosítókat ö, ö, tekinteni, ahogy azokat benyújtották, nem fogadok el szóbeli módosítókat. Ugyanis ez olyasmi, amit a kompromisszumos módosítók formájában megtehettünk volna, de ez a mód szerintem nem helyén való. Rendben, egyértelmű az ön álláspontja. Amint tudják, a szóbeli módosítók csak valamennyi frakció egyetértésével lehet benyújtani, tehát én azt javaslom, hogy erről ne is kezdjünk vitába, hiszen akkor az egész délelőtt erre menne rá. Tehát kezdjük el. Ez jó tanulságként szolgál majd a következő alkalomra. Második módosító. Itt az első bekezdése kapcsolatban részenkénti szavazás van. Az első rész mellette ellene ezt elfogadtuk. Második szavazás, második részről szavazunk, és ezt elektronikusan ellenőrizzük. Nézzük csak, hogy működik-e a szavazás. Tehát a második részről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasította. 13 mellette volt 20 ellene, tehát elutasítottuk. Az első módosító kiesik, és utána szavazunk a harmadik módosítóról. Egy szót adunk még hozzá. Amendment 2 falls. Votes as an addition to Amendment 2, Part 1. Yes. As an addition. As well as that. Yeah. Amendment 3. Harmadik módosító, ki van mellette, ellene. Ezt egyértelműen elfogadtuk. Ötödik módosító, mellette. Elektronikusan ellenőrizzük. Ötödik módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-14 arányban. Hetes módosító. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Hatodik módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Negyedik módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcadik módosító. Ki van mellette? Ellene. Ezt elutasítottuk. 11-es módosító. Erről most szavazunk, ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. A 9-estől betoldásként mellette, ellene. Elfogadtuk. 10-es. Ez is egy betoldás, ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát 15-ös, mivel a 13-as kiesett, most a 15-öst fogjuk megszavazni a szóbeli módosító nélkül. Tehát nincs szóbeli módosító. Ki van mellette? Mellette. Ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. Aztán következik a 14-es módosító. Itt is részenként szavazunk. Első rész ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Ezt is elfogadtuk. Következik a 12-es betoldás a 14-eshez. Ki van mellette? Ellene. Ezt elutasítottuk. 16-os Obermeier módosító mellette, ellene, elutasítva. 19 mellette, ellene, elutasítva. 17-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as módosító, betoldás a 17-eshez. Ki van mellette? Ellene, elutasítva. Tom mellette, ellene, elfogadva. 21-es mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 21-es. Lezárom a szavazást. 18-17-tel elfogadtuk. Harmadik bekezdés 25-ös módosító, ki van mellette? Ellene. Elfogadva. 24-es módosító, betoldás, ki van mellette? Ellene. Elfogadva. 22-es, ez is betoldás, mellette? Ellene. Elutasítva. 23-as módosító, módosít, mellette ellene elfogadva. 25 es módosító mellette ellene elfogadva, 26-os mellette ellene elfogadva, 31-es mellette ellene elfogadva, 28-as szóbeli módosító nélkül. Tehát 28-as szóbeli módosító nélkül ki van mellette, ellene elfogadva. 29-es mellette, mellette. Láthatnám, hogy ki van mellette? Ellene. Elfogadva. 30-as mellette. Ellene. Elfogadva. 32 mellette. Ellene. Elfogadva. 33-as mellette. Ellene. Elfogadva. 34-es mellette azt hiszem, ezt megnézzük elektronikusan, ez szoros lesz. A 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os mellette 19 ellene. 37-es módosító. Erről most szavazunk. Mert 34 kiesett. Tehát 37-es ki van mellette. Nézzük meg elektronikusan. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 16-18 arányban elutasítottuk. Tehát 36-os következik. Ki van mellette? Ellene? Ezt elfogadtuk. Ebben az esetben 38-as kiesik. Nézzük meg a 36-ost. Megnyitom a szavazást 36-os. Lezárom a szavazást. 20-15 arányban elfogadtuk. 36-os elfogadtuk, ez azt jelenti, hogy a 38-as kiesik, a, a 41-es is kiesik, és a 39-es is. És mi lesz a 35 ös A 35-ös betoldásként megszavazhatjuk. Gephardt azt mondja, ezzel egyetért, ugye? Akkor a 35-ösről megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Ezt egy szavazat többséggel elfogadtuk. 40-es módosító. 40-es. Ezt is betoldásként megszavazzuk, ugye, Gebhardt asszony? Akkor 40-es. Ki van mellette? Ellene? Ne. megszavazzuk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem az előadó nagyon szeretné, hogyha erről elektronikusan szavaznánk. Elutasítottuk. 42-es, meg ki van mellette? Ellene, elfogadva. 43-as mellette, ellene, elfogadva. 44-es, mellette, ellene, elutasítva. 45-ös, mellette, ellene, elfogadva. 46-os mellette, ellene, elfogadva. 48-as visszavonva, 47-es mellette, ellene elfogadva, 50-es mellette, ellene elfogadva, 51-es betoldás mellette, ellene elfogadva. 49-es részenkénti szavazás. Első rész mellette, ellene elfogadva. Második rész mellette, ellene. Ezt elutasítottuk. Most pedig szavazunk a vélemény egészéről. Ezzel elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást a vélemény egészéről. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 3 ellene, nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen, szeretne mondani valamit, Gephardt asszony? Igen, szeretnék mondani néhány dolgot. Először is köszönöm az együttműködést, amit meg tudtunk valósítani. A frakciómnak azt javasoltam, hogy tartózkodjanak, nem azért, mert rossz a jelentés, hanem azért, mert nagy része annak, amit én szerettem volna beleírni, és amit az iparpolitikában a szociális kérdésekkel kapcsolatban szerettem volna feltüntetni, azt egyszerűen törölték ebben a bizottságban többséggel, és ez a szocialisták és demokraták számára nem volt elfogadható. Remélem, hogy a fő bizottságban még ezt ki tudjuk javítani. Rendben, köszönjük szépen. De meg kell győződnünk arról, hogy az ipari bizottságban is meg tudjuk védeni az álláspontunkat, ezt ön biztosan el tudja majd látni, mint feladatot. Gassis, Gassis Ramon kolléga véleménye következik. Szeretne mondani valamit? Gassis Ramon úr szeretne mondani valamit? Nem, akkor kezdhetjük is rögtön a szavazást. Yeah. Uh, so, uh, just, I just... Uh, csak uh, szeretnék rámutatni, hogy van itt több alcím is, hogy jobban olvasható legyen. Tehát itt a megállapodás megszületett az árnyék előadókkal, tehát az első ki az, a, aki ellene mellette elfogadtuk, 96-os mellette ellene elfogadtuk, 91-es toldalék ellene elfogadtuk. Igen, leellenőrzöm. 91-es betoldás. Bezárom a szavazás tehát 28-6-tal szemben elfogadtuk, 92 mellette ellene világosan elfogadtuk, 90-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 85-ös okafogyottá vált, és ö, másik most 93-as következik, mellette ellene elfogadtuk, 94-es mellette ellene elfogadtuk, 95-ös Sandra Kanyete első rész mellette ellene ki van. Elfogadtuk, második rész mellette ellene elfogadtuk. 98-as mellette ellene elfogadtuk. 97-es módosító oldalék mellette ellene elutasítottuk. 99-es módosító mellette, ellene tartózkodások elfogadtuk, 100-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mint oldalék mellette, ellene elfogadtuk, 101-es módosító mellette, ellene elfogadtuk, 104-es módosító mellette, ellene elfogadtuk, 105-ös mellette, ellene elfogadtuk. Módosító 106-os, mint toldali mellette ellene elutasítottuk. 108-as módosítók mellette ki van. Ezt le kell ellenőriznem. 108-as számú módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást, és elutasítottuk tehát 17 mellette, 18 ellen. 107-es módosító mellette, emellene nem teljesen világos, talán világosabban megnyitom a szavazást, 107-es módosító indítványról. Bezárom a szavazást, 22-12 ellenében elfogadtuk, 109-es mellette ellene elfogadtuk, 110-es mellette ellene elfogadtuk, 114-es mellette ellene elfogadtuk, 111-es mellette ellene elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellen elfogadtuk, kompromisszumos módosító egyes mellette ellene elfogadtuk. Most akkor a kettes módosító elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadó 127-es mellette ki van. Tehát aki mellette teszi le a voksát, még egyszer ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell. Bezárom a szavazást, elutasítottuk 17 mellette, 18 ellene. 128-as következik. 128 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 133-as mellette, ellenőrzöm, tehát 133-as módosító itt van. Bezárom a szavazást, elfogadtuk két szavazatta 131-es okafogyottá vált, tehát 131-es kiesik, akkor mint pótlékról beszélhetünk a 132-esről, mellett ellene elfogadtuk betoldásként 130-as betoldás, ez, elnézést, ez kiesik. Most akkor a 135-ösnél vagyok, mellette ellene tart, fogadtuk, 134-es mellette ellene elfogadtunk. 136-os visszavonták, tehát itt mellette ellen az egész altinnek, tehát a hármas kompromisszumos módosító mellette ellen elfogadtuk. Itt tehát folytatom tovább a 142-es módosítóval mellette ellene elfogadtuk, 141-es mellette ellene elfogadtuk, 143-as mint betoldás elfogadtuk. A hármas mellett ellen elfogadtuk, 100, tehát a kompromisszumos javaslat négyes számú kompromisszumos javaslat mellett ellen világos, hogy elfogadtuk. Most akkor tehát a 150-eshez jutunk, Gebhardt asszonytól mellett ellene elfogadtuk egy másik alcím, akik emellett vannak ellene, ki van nem világos, elnézést. Akkor, tehát a négyes számú szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Bezárom, elutasítottok. Akkor most a 154-esnél tartunk, mellette ellene elutasítottok. 155-ös mellette ellene elfogadtuk, 153-as ez kiesik, 156-os kiesik, akkor 158-as ki van mellette, ellene elutasítottuk, 157-es, ez mint betoldás? Tehát az eredeti 157-es mellette ellene elfogadtuk, 5-ös számú szóbeli módosító, Megnyitom a szavazást ezzel kapcsolatban. és tehát az érzékenyen érintett fogyasztók 17 mellette, 17 ellene, kompromisszumos módosító 5-ös számú mellette ellene világosan elfogadtuk. Most akkor folytatjuk a 6-os számú cím következik, tehát a hatossal kapcsolatban megnyitom a szavazást. Tudom, hogy itt nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban. Bezárom a szavazást, elutasítottuk, két szavazattal utasítottuk el elnézést az a cím nem igazán volt szerencsés a mai napon, hatos kompromisszum ki van mellette, ellene, ez világosan elfogadás nyert, tehát akkor a hetes következik mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 179-esnél vagyunk, az oldal tetején, tehát a 179-es mellett ki van, mellette ellene elutasítottuk. A hetes szóbeli módosító az alcímről mellette ellene igen, tehát ez világosan elfogadás nyert. 182. 182 mellette ki van jelező ellene. Elfogadtuk. Tehát 181-es kiesik, 183-as, 184-es azonosak, mellette ellene elfogadtuk, 187-es, és 186-os, 185-ös kiesik, 188-as az előadó ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás van-e, elfogadtuk. A nyolcas számú szóbeli módosító mellette, ellene, világosan elfogadtuk. 189-es kiesett most a kompromisszumos módosító 8-as, mellette ellene elfogadtuk, 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 197-es következik. Igen, szavaztunk a fizetésről, tehát a 197-es, 198-as mellette ellene elfogadtuk, 200-as mellette ellene elfogadtuk, 9-es szóbeli módosító mellette, nos, a, megnyitom a szavazást egy másik vitatott mert kapcsolatban. Mellette bezárom a szavazást. 16 mellette, 19 ellene, tehát ez nem ment át. Tehát ugyanakkor azt hiszem, hogy nagyon világosan fogjuk meghatározni ezt az alcímet. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, mint toldalék, mint betoldás szavazunk a 200 Hatosról mellette ellene elutasítottuk. 208-ast visszavonták, most akkor következik a tehát a 208 ast visszavonták, 209-es teljes módosító mellette tehát mellette 209-es számú módosító mellett ki van ellene, kiszavaz, azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznem, tehát 209-es számú módosító. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk, látszik. Akkor 211-es volt úr mellett ellene elfogadtuk, 210-es kiesik, 212 mellette ellene Elnézést, nem világos. 2.12. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítottuk. Tehát itt nagyon, vannak egy páran, akik nagyon lassan szavaznak, gyorsabban kell. 2.13-as, 2.13-as, megnyitom a szavazást a 2.13-asról. Bezárom elutasítottuk egy szavazattal. Most akkor a preambulum bekezdések 23-as ellene mellette elfogadtuk, 25-ös mellette ellene elfogadtuk, 26-os 24, 27-es mellette ellene elfogadtuk, 28 mellette ellene elfogadtuk, 29-es, mint betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as, mint betoldás mellette ellene elfogadtuk, 31-es mellette ellene elfogadtuk. 38-as, a 31-esben szerepel, de a 38-as második fele nem, tehát erről szavazunk, mellette ellene elfogadtuk. 38, tehát mellette elfogad, 32-es mellette ellen elfogadtuk, kompromisszumos 11-es elfogadás nyert, 37-es mellette ellene elfogadtuk, 39-es mellette a, elfogadtuk, 12-es kompromisszumos elfogadtuk, 48-as mellette ellene elutasítottuk, 51-es mellette ellene elfogadtuk. 49-es, ez a horizontális módosító, nem igazán értem, hogy ez pontosan mit jelent, ez furcsán hangzik. Igen, tehát különböző részekből áll. nem asszony horizontális módosítója, itt van a szavazás előtt, mellette ellene világosan, horizontálisan elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az automatikusan elfogadtuk horizontálisan az 50-eset, és a 13-as kompromisszumos ki van mellette az első része elnézést, tehát az első. Ki van ellene? Elfogadtuk a kettes rész mellette ellene. Ezt is elfogadtuk. Most akkor folytatjuk tovább a 14-es kompromisszumos módosítást elfogadtó következik, mellette ellene elfogadtuk, akkor most 15-ös kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, kompromisszumos 16-os mellette ellene elfogadtuk, a 68-as módosító mellette ellene elfogadtuk, a 69-es és 71-es mellette ellene elfogadtuk, 70-es módosító kiesik, 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, 18-as kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, 78-as eh, a ez eh, betoldás mellette ellene elfogadtuk, 84-es eh, mellette ellene elfogadtuk, 19-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, 79-es mellette ellene. 79-es szavaznunk kell, 79-es megnyitom. A szavazást lezárom. 20 <clears throat> mellette 14 ellene, tehát elfogadtuk 80-as az előadó által terjesztett mellette ellene azt gondolom, hogy ez ugyanaz, de még egyszer leellenőrzöm. Tehát megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást, tehát 21 és 13. Most az első módosító idézetek második elfogadtuk, kettes betoldás, ki az, aki mellette van, ellene, megnyitom a szavazást. Tehát a Jean-Pierre Audi módosítója bezárom a szavazást, elutasítottuk a hármas módosító mellette, mellette, ellene nem volt világos, akkor szavazunk. Tehát, igen, hármas módosító, mellette, ellene, ezt világosan elfogadtuk, négyes mellette, ellene világosan elfogadtuk, ötöst visszavonták, hatost visszavonták, hetes módosító mellette megnyitom, tehát a hetessel kapcsolatban a szavazást. Bezárom a szavazást, egy szavazattal elutasítottuk, akkor most egy tömbben a 8-as, 9-es, 10-es a közlekedési bizottság, tehát a transport, a TRAN bizottság nem. Tehát a hetes mellette ellene ki van. Elnézést. Nyolcas mellette ellene 9 Kilences mellette ellene elfogadtuk tízes módosító mellette, ellene elfogadtuk ezt is. 11-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 13-as mellette ellene elfogadtuk, 14-es mellette ellene elfogadtuk, 15-ös mellette ellene, e, e, e tehát mellette, 15-ös, 15-ös módosító mellette megnyitom a szavazást 15-ösről. Rapti asszony módosítója. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-16 volt az arány. 16-os kiesett, 17-es mellette ellene. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene elfogadtuk. 19-es kiesség, 20-as módosító mellette ellene. Ez azt gondolom elutasítottuk, de csekkolom. 20-as módosító ellenőrzés. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 a 19 ellen a 21-es módosítót megnyitom, tehát a 21-es módosítóval kapcsolatban a szavazást. Bezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk két szavazattal. Most e, akkor az egész vélemény tervezetről szavazunk, tehát az egész véleményről szavazunk. Bezárom. Nem, még nem. Tehát rendben van, bezárom a szavazást. 34 mellette, 2 ellene, és tartózkodás nincs. Gratulálok, nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő. Köszönöm. My own report, uh, opinion for the transport. Akkor következik az én jelentésem. Nagyon sok blokkonkénti szavazásra van itt lehetőség, úgyhogy nézzük. Az első megint csak blokkban lesz, nagyon sok módosító indítványról, ez dire, irányelvi változtatja a rendeletet. Ki van mellette? A 16-tól a százasig. Ki van mellettük? Ellenük? Egyértelműen elfogadtuk, sajnálom. Mendez úr, ő a fő szakértőnk a rendeletben. Elnézést, csak elmondanám, hogy mi a következménye annak, hogy a rendeletből irányelv lett a szavazat eredményeképpen. Anélkül, hogy messze menő értékelést végezni, gyakorlatilag Right. We now move on to amendment 39. Egyetértek én is. Nézzük akkor most a következőt, 39-es mellette tartózkodás elfogadtuk, aztán jön a következő, megint egy blokk, nagyon sok kollégának a módosítójá. Ezeknek az a célja, hogy a motorkerékpárokat kivegyük a hatályból, ez a 42-es től az 57-esig tehát a 43, 44, 47, 48, 50, 56, 57 blogban szavazunk egyet alkalommal, hogy a motorkerékpárok kikerüljenek a hatályból. Megnyitom a szavazást. 42, 43, 44, 47, 48, 50, 56 és 57-es módosítókról szavazunk. Most már megtalálta mindenki? Tudom, Veszán asszony ellene van. Tudom, hogy Westphal asszony ellene van, mert tegnap mondta. Úgyhogy így a motorkerékpárok kikerültek a hatályból. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17 igennel, 15 nemmel, két tartózkodással. Tehát az 58-as fogyott. Következő blokkszavazás. Itt egy csomó változtatás. A 3, 4, 5, 6, 7-es módosítók. Ezek a történelmi jelentőségű gépjárművek definícióját változtatja meg mellettük. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban is elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, tehát a történelmi jelentőségű gépjárművekről csomagban. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Az 51-es okafogyott. 52-es Westfálasszony módosítója mellette. Ellene. Elutasítottuk. Az 54-est visszavonták, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor jön a 61-es mellette ellene, elutasítottuk ezt válaszonyét, 62-es mellette mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Hatvanhármas, szóbeli módosító. Azt hiszem Mendez úr szóbeli módosítója mellette, ellene, elfogadtuk, úgyhogy a 63-as tehát elfogadtuk, elnézést, Westfál asszony szóbeli módosítójáról volt szó, tehát elfogadtuk, a 64-es okafogyott, nem, szavaznunk kell 64-esről, bocsánat. Mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Tízes mellette, ellene elfogadtuk. 65-ös okafogyottá válik. 11-es mellette, ellene elfogadtuk. 70-es mellette, ellene elfogadtuk. 73-as Mendes úré, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene elfogadtuk. 85-ös Van den mellette ellene elfogadtuk. 13-as itt technikai módosításra van szükség. 14-es mellette ellene elfogadtuk. Elnézést, a 13-asról mégiscsak szavaznunk, szavaznunk kell, és majd a szavazást követően adaptáljuk. Mellette tehát ellene elfogadtuk. 98-as mellette ellene elfogadtuk. A következő blokkban szavazható ez a javaslatom, mert mind ilyen technikai módosítást érint, ha mindenki egyetért. Tehát a kettes melléklet, tehát érintő módosítók, a 15-től a 109-ig mellett ellene mindenki elfogadta, most a 18-asnál tartunk, mellette, ellene, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, elfogadtuk. Aztán 22-es, okafogyott, 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene elfogadtuk, 26 visszavonták, 27-es mellette ellene elfogadtuk, a 28-ast visszavonták, 1-es mellette ellene elfogadtuk, 29-est visszavonták, 30-as okafogyott, azt hiszem, ha a tízest elfogadtuk, elfogadtuk, azt hiszem, igen. Erre visszatérünk, ha kell. Kettes, mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es okafogyott, 35-ös, mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor most végszavazás következik a véleményemről. Megnyitom a szavazást, és kérem támogassák. Lezárom a szavazást. 28 igennel, 7 nemmel elfogadtuk. Sajnálom, hogy Mendez urat nem sikerült meggyőzni, hogy támogasson, de remélem majd a közlekedési bizottságban sikerül. Úgyhogy nagyon köszönöm. Akkor következik a biztosítási közvetítés, átdolgozás. Ez eléggé komplikált szavazás lesz. Egy-két terület esetében a szavazólista nem teljesen pontos a kompromisszumokat követően, de mindenképpen segítünk végigmenni rajta. Ön szeretett volna valamit mondani? Stárral azt mondja, hogy mehetünk, mehetünk. Right. So. Tehát, a 37-es módosítóval fogjuk kezdeni. Ki van mellette? Ellene? Elfogadva. 38-as? Schmidt úr visszavonta ma reggel, hogyha jól tudom. Tehát akkor a 39-es következik Karasz úr módosítója mellette. Mellette. Azt hiszem, ezt elektronikusan is meg kell néznünk. 39-es karaszféle módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es módosító, karasz módosító mellette, ellene elfogadtuk. A kompromisszum, ki van mellette, ellene elfogadva. Most a 43-asra lépünk át, ki van mellette? 43-as, mellette, ellene. Ez egyáltalán nem egyértelmű. Nem látom a kezeket. Úgyhogy ha lehet, akkor kicsit intenzívebben szavazzanak, tehát 43-as, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-14 arányban. 44-es módosító, ki van mellette, ellene, elutasítva. 45-ös, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. B kompromisszum, ki van mellette, ellene elfogadtuk. Hatos előadói módosító ki van mellette, ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük. Hatos módosító, előadói módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet az ellenőrzésre. 48-as módosító, Schmidt és Márka kiszúr módosítója, Megnyitom a szavazást. A 48-asról tehát. The vote's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es módosító. Mellette 49-es. Nem látom. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. 49-es. Uh, the closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk egy szavazat különbséggel. C kompromisszum. Tehát a C kompromisszum kiesik, mert a 49-est elfogadtuk. Akkor most szavaznunk kell a hetesről? Nem. 51-es módosító. 51-es. Megnyitom a szavazást az 51-esről. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 8-as előadói módosító. 8-as előadói módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-17, és még mindig vannak ketten, akik nem szavaznak. De ha nem szavaznak, az hatással van az eredményre. 52-es mellette, ellene, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os következik mellette, Erről szavaznunk kell, 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es. 57-es, megnyitom a szavazást. That's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazás, 17-18 arányban. Elnézést mondja az elnök, elfogadtuk egy szavazattal. 59-es, Schmidt úr törlési módosítója, ki van mellette? Ellene egyetemen elfogadtuk. Szeretné ellenőrizni? Akkor ellenőrizzük, mert ez egy törlés. A nem mindig ellenőrizni kell, mert annak következményei lehetnek. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tehát a törlést elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy mindenki esik a negyedik cikkel kapcsolatban. Sixty-two. So now A 62-es módosító következik. Mellette, ellene elfogadtuk. 64 mellette, ellene elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene elfogadtuk, 66-os mellette ellene elfogadtuk, 67-es mellette ellene elfogadtuk, 11-es módosító, 11-es módosító mellette, 11-es mellett ellene, ezt elutasítottuk. 68-as módosító, mellette ellene elfogadtuk. 69-es és 70-es mellette ellene elfogadtuk. 71-es, 72-es mellette, ellene elfogadtuk. 73-74 mellette, ellene elfogadtuk. 75 76 76-77-es mellette, ellene elfogadtuk. 12-es módosító kiesik, 13-as előadói módosító mellette, mellette, ezt ellenőrizzük. 13-as előadói módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk egy szavazat különbséggel. Most az elkompromisszum következik. És van egy preambulum bekezdéssel kapcsolatos szóbeli módosító, erről később szavazunk, tehát elkompromisszum, megnyitom a szavazást. Tehát ki van mellette, az E mellett, ki van ellene, elfogadtuk. Most a 81, 82, 83-as következik, ki van mellene, mellett ellene elfogadva. 14-es kiesik, F kompromisszum mellette, ellene elfogadva. 85, 86, 87-es. Szavazhatunk ezekről a törlésekről együtt? A 99-esig. Tehát akkor ezeket blogban szavazunk meg, mellette ellene. Ezeket a törléseket tehát elvégeztük. Tehát a, a 101 és 100, 100-as kiesik, G kompromisszum ki van mellette, ellene elfogadva. 15-ös előadói módosító mellette, ellene elfogadtuk. 106-os Schmidt úr módosítója Megnyitom a szavazást 106-osról. Lezárom. Két szavazat különbséggel elfogadtuk. 19-17 arányban. H kompromisszum ki van mellette, ellene elfogadtuk. 108-as mit módosító mellette, ellene elutasítva. 109-es, 110-es ki van mellette, ellene elfogadtuk. I kompromisszum. Ki van mellette? Mellette, tehát I kompromisszum. I kompromisszum. A néppárt javasolta ezt, de ők már nem tartoznak ide, tehát ezt ellenőrizzük, I kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 114-es következik, 115, 116, 117. Ki van mellette? Ezt is ellenőriznünk kell. Ez nagyon közel van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát 117. Tehát 17-es elődő módosító ez kiesik. 117-118-as következik. Ki van mellette? Ki van mellette? A néppártot nem is látom, hogy szavazna, tehát ki van mellette? Ki van ellene? Ezt egyértelműen elfogadtuk. 119 ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as kiesik, 19-es előadói ki van mellette, Erről is megnyitom az elektronikus szavazást. 19-es előadói módosító. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 19-16 arányban. 120-as, 121-122-es, erről együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. 120 és a másik kettő. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 123-124. Erről most megnyitom a szavazást, nagyon szoros volt. 123-124, megnyitom a szavazást. Jó lenne, ha gyorsabban tudnánk szavazni. Elutasítottuk. 16-19 arányban. 20-as előadói módosító mellette, ellene. Ez nagyon szoros. 20-as előadói módosító. Húszas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-16 arányban elfogadtuk. 125, 126, 127 ki van mellette, ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 128 kiesik, 129 is kiesik, 130-as, mitféle módosító. Mellette, ellene, elfogadtuk. K kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva. 133-as módosító, mellette, ellene, elfogadva. 122 kompatibilis, kitámogatja 22-est, mellette, 22-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 134-es, Karasz úr módosítója mellette. Erről elektronikusan szavazunk. 134-es. Lezárom a szavazást. Két szavazott különbséggel elfogadtuk 18-16 arányban. 135-ös. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 136-os. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 23-as előadói módosító, ki van mellette, ellene elfogadtuk, elkompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, Következik az M kompromisszum, ki van mellette, ellene, elfogadva. 142-143-as. Megnyitom a szavazást. 142-143. Lezárom a szavazást, elutasítva 17-17 arányban. 144-es mellette, Erről is elektronikusan kell szavazni, 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 145-ös. Ki van mellette? Ellene. Ezt is elutasítottuk. 146, 141, 148 ki van mellette, ellene, elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Ó kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk. Következik a 154-es, ki van mellette? 554-es, ki van ellene? Elfogadtuk. 155-ös, mellette, 155-ös, ez nem egyértelmű, 155-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 155-öst elutasítottuk, egy szavazat különbsége. 156-os mellette ellene elfogadtuk. 157-es. 157-es, ez is szoros, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elutasítottuk elnézést, mondja az elnök. Tehát 16-19 arányban. P kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. 25-ös előadói módosító mellette. Ellene elfogadva. 160-as kiesik. 26-os előadói módosító. Megnyitom a szavazást. 26-os. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 160-as kiesik. 26-os elődői módosító. E, ez már megvolt, mondja az önök. 162. Mellette, ellene, elfogadva. 163-as, mellette, ellene, ezt elutasítottuk 164-es, mellette ellene elutasítva 165-166-os mellette ellene elfogadtuk 167-es mellette ezt ellenőriznünk kell. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, csak szeretném biztosan tudni. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 168 következik. 168 mellette, ellene, elfogadva. 169 kiesik, 170 mellette. Ez is szoros. 170-es, megnyitom a szavazást. 171-es. 171. Megnyitom a szavazást a 171-esről. Elfogadva. 172-es. Mellette, ellene. Elfogadtuk. 27-es kiesik. 173, 174, 175 mellette. Azt hiszem, ezt is ellenőrizni kell, mert ez is törlés. 173, 74, 75. Elutasítottuk. A következő 176 mellette ellene elfogadtuk. 177-es, 177-es, 177. Nyissunk erről elektronikus szavazást. est elutasítottuk. 178. Megnyitom a szavazást. Valószínűleg ugyanaz, de hát sose lehet tudni. Lezárom a szavazást. Ugyanaz. 179. Megnyitom a szavazást. Csak megnézem, hogy valaki meggondolja magát két módosító között. 179-es. Elutasítva. 180. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanaz, erről lehetett volna a blogban szavazni. 181-es. De lehet, hogy valaki meggondolja magát. Tehát megnyitom a szavazást erről is. Lehet, hogy valaki közben már máshogy gondolja, az megváltoztatja az eredményt is. Rendben, lezárom a szavazást. Kész, ez átment, egy szavazat különbséggel. Tehát megalapozottan akartam elektronikus szavazást. 182, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Rendben, következnek a preambulum bekezdések. A 28-ast már elfogadtuk, mert a, a kompromisszumot már korábban elfogadtuk. Q kompromisszum, ki van mellette, ellene, ezt elfogadtuk. 30-as módosító karaszféle. Megnyitom a szavazást, 30-as módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes előadói módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazott különbséggel. 31 karaszféle módosító. Megnyitom a szavazást, 31-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes előadói módosító. Megnyitom a szavazást. Kettes előadói módosító, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. R kompromisszum ki van mellette, ellene egyetemen elfogadtuk. A következő hármat szavazhatjuk egyben. Tehát a következő három 33, 34, 35, 36. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 17-17 arányban. Most megnyitom a szavazást a véleménytervezet egészéről. Szeretne még valaki szavazni? Egy valaki még nem adta a szavazatát. Elfogadtuk, 34 mellette és egy ellene, és nem volt tartózkodás. Stiller asszony egyértelmű felhatalmazása van arra, hogy megvédje az álláspontunkat a gazdasági bizottságban. Szeretne még mondani valamit? Nem. Rendben. Az utolsó szavazás következik ma délelőtt. Antonio Panzeri úr ö, véleménye a befektetési termékekkel kapcsolatos kulcsfontossági dokumentumok. Nincs itt ö, Panzeri úr, tehát szavazunk. Első, elfogadtuk, 44-es módosító, 44-es mellette, ellene elutasítottuk, kettes módosító mellette ellene, elutas, elfogadtuk hármas mellette ellene, elutasítottuk négyes mellette ellene, elutasítottuk ötös módosító mellette ellene, elutasítottuk 45-ös módosító mellette ellen, ellene, elfogadtuk, 46-os módosító mellette ellene, elfogadtuk. Hatos módosító, az előadó módosítója mellette ellene elutasítottuk. 47-es módosító mellette ellene elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene elutasítottuk. Hetes módosító mellette ellene elfogadtuk. 48-as mellette ellene elfogadtuk, 8-as módosító mellette ellene elfogadtuk, 49-es módosító, ami a 8-as módosítóval áll összhangban, mellette és a szóbeli módosítóval is, igen. Tehát mellette ki van, ellene ki van. Megnyissam a szavazást? Yes, igen, rendben van, tehát akkor rendben van. Akkor leellenőrizzük. Mindenkit ébren tartunk, tehát a 49-es módosító. Tehát bezárom a szavazást. Elutasítottuk. A kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Igen. Elnézést. Vissza kell még lépnem. Igen. Tehát elutasítottuk a szóbeli módosítót. A kérdés az, hogy a szóbeli módosító nélkül, tehát formálisan szavaznunk kell, ki van mellette, ki van ellene. E, elutasítottuk a kompromisszumos módosító mellette, ellene elfogadtuk B mellette ellene elfogadtuk, C mellette ellene elfogadtuk. A tízes módosító az <clears throat> előadótól mellette ellene elfogadtuk, a 61-es eh, kiesett, kompromisszumos módosító D elfogadtuk, 65-ös eh, ki van mellette, 12-es módosító az előadótól mellette ellene, ki van, elutasítottuk. 66-os módosító Handel úr mellette ellene, elutasítottuk. 67-es mellette ellene, elutasítottuk. 13-as mellette ellene, elfogadtuk. 68-as, ami össze <clears throat> mert hát a 13-as elfogadtuk, 69-es mellette ellene elutasítottuk, E mellette ellene, F mellette ellene elfogadtuk. Most akkor a 76-os módosító következik, repúr módosítója mellette ellene. Akkor szavazunk erről 76-os, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást elfogadtuk 22-13, 77-es mellette, mellette ezt le kell ellenőriznem, 77-es módosító. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de még egyszer ellenőrizni szükséges, igen. A 31 mellette, 13 ellene, 78-as mellette, ellene e-, elfogadtuk. G kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, H kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk, 84-es Handel úrtól mellette ellene elutasítottuk, 85-ös Pitekainen asszonytól mellette elfogadtuk, 86-os Handel úrtól mellette ellene elutasítottuk, 87-es mitúrtól mellette ellene ellene le kell ellenőriznem. 87-es módosító, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen. Igen, 19-14 arányban, 16-os következik mellette ellene. Elutasítottuk. 88-as mellette ellene elutasítottuk. I kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, akkor a 18-as módosító előadótól mellette ellene elfogadtuk, 92-es Schmidt úrtól. Megnyitom a szavazást a 92-es módosító indítványról. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. J kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, K kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, L mellette ellene elfogadtuk. 102 es <clears throat> blogban szavazunk 100. Okay. It's in the recitals, so right. we can vote it. We vote it, it now. It, it All right. Also in, the, in, right. Okay. So we'll vote on that. Tehát 102, eh, 103 és 21 mellett lenne elfogadtuk, 104-es módosító buszói úrtól mellette ellene elfogadtuk, 22-es az előadótól mellette ellene elutasítottuk, de nagyon szoros. Még egyszer szavazunk 22-es az előadótól. Bezárom a szavazás, tehát elutasítottuk. 105-ös mellette ellene elfogadtuk. 106-os. Az ALDE szóbeli módosítója mellette ellene el, elfogadtuk. 107-es, 108-as mellette ellene elfogadtuk. 109-es mellette ellene elfogadtuk. Módosító M elfogadtuk, 111-es mellette ellene elutasítottuk. Azt gondolom, hogy ellenőrzöm, mert nem vagyok teljesen biztos az eredményben, nem volt teljesen világos. Igen. Bezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 112-es mellette ellene elfogadtuk. 24-es az előadótól mellett ellene. Ezt ellenőrizni kell, tehát 24-es, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen, 21-14-es, tehát 113-as, Mandersuttól mellett ellene elutasítottuk, N en kompromisszumos javaslat mellett ellene elfogadtuk, most akkor következik az O kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, világos? 9-es módosító a Schmidt úrtól mellette ellene elfogadtuk. es mellette ellene elutasítottuk. 141-es mellette ellene elutasítottuk. 142-es mellette ellene elutasítottuk. 25-ös mellette ellene elfogadtuk. 143-as mellette ellene, ellene elfogadtuk. 144 mellette ellene elfogadtuk. 146-os mellette ellene elfogadtuk. 147-es mellette ellene elfogadtuk, 149-es ellene mellette elfogadtuk, 148-as mellette ellene. Elfogadtuk ezt is, 149-es mellette ellene. Elfogadtuk 150-es mellette ellene elfogadtok, 151-es mellette ellene elutasítottuk. Tehát uh, úrnak sikerült kompromisszumot kialakítani a módosítóról. A preambulum bekezdése Szipa Peti Kanyan asszonytól 26-os elfogadtuk, 27-es Handel úrtól mellette ellene elutasítottuk, 28-as az előadótól mellette ellene elutasítottuk. 29-es Handel úrtól mellette ellene elutasítottuk. 30-as szóbeli módosító Hendl úrtól mellette ellene elutasítottuk. 30-as módos, szóbeli módosító nélkül mellette ellene elutasítottuk, 31-es mellette ellene elfogadtuk, 32-es mellette ellene elfogadtuk, 33-as, mint betoldás elfogadtuk, 34-es Búszói úrtól mellette ellene elfogadtuk, 35-ös mellette ellene elutasítottuk, a P kompromisszós módosító elfogadtuk, 39-es mellette ellene elfogadtuk, 40-es mellette ellene mellette ellene elutasítottuk, 41-es mellette ellene elfogadtuk, 42-es mellette ellene elutasítottuk, 43-as mellette ellene elutasítottuk. Tehát most az egész véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mellette 34, ellene 1, tehát elfogadtuk. Gratulálok Panzeri úrnak. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hölgyeim és uraim, a mai szavazásnak a végére értünk, és nagyon köszönöm a kitartó figyelmüket ezzel kapcsolatban. Most 5 perccel csúszunk. Koráca Bilc asszony a következő a napirendünkön, tehát egy-két percet hagyunk, hogy kimenjenek, bejöjjenek, mielőtt arra kérem Koradzabilt asszonyt, hogy foglalja el a helyét.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 akkor azt hiszem készen állunk a következő vitára. Koratza Bild asszony saját kezdeményezés jelentéséről van szó, a szolgáltatások belső piaca, jelentés tervezett áll rendelkezésünkre, hamarosan hallunk is róla. Aztán itt vannak az árnyékjelentés készítők a különböző frakciók következ, képviseltében. Lökegárd úr itt van, asszony talán nincs, akkor esetleg Gebhardt asszony fog helyette szólni. Így van? Ön lesz az árnyékjelentés készítő ma? Csak biztos akartam lenni benne. Rúle asszony és én is ö, árnyékolunk, és nagy örömmel üdvözlöm a megerősített bizottsági csapatot, és miután megnyitottuk a vitát, megadom majd nekik is a szót. Anna Maria Koráca, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék egy svéd csoportot Kászkutából üdvözölni, akik itt vannak körünkben és azt szeretném elmondani, hogy azért vagyunk itt, mert az Európai Népek házában vagyunk, úgyhogy sok szeretettel ödözlöm Önöket. Elnök úr, ez a jelentés a munkahelyekről, neveked, növekedésről szól Európában. A bizottság szerint az EU GDP-nek 70%-a eh, a szolgáltatásból ered. Ez gyorsan növekvő ágazat, és 330 milliárd eurót és 2,6 százalék GDP-t nyerhetnénk 5-6 éven belül, hogyha a teljes potenciális lehetőségeket kimerítenénk. Ezek a számok önmagukért beszélnek. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy itt van-e az elnökség, vagy tagállam, mert történelmi pillanatba érkeztünk, iszonyatos a munkanélküliség, óriási az államadóság, túl nagy a szigorítás, kicsi a növekedés. Nem tudom, hogy a kormányok úgy gondolják-e, hogy a nemzeti politikákra kell támaszkodni a munkahelyek teremtése céljából Európában, vagy pedig mindenki egyetért abban, hogy ez az az ágazat, ahol az adófizetők pénzének elköltése nélkül lehetne munkahelyeket teremteni, hogy csak az akadályokat elgördítsük előle. Mit gondolnak a tagállamok? Nos, ez a jelentés elsősorban a tagállamoknak szól. 2006-ban elfogadtuk ugyanis a szolgáltatás irányelvet, és itt szeretném üdvözölni Gebhardt asszony szerepét, Hanslik asszony szerepét és az ön szerepét, elnök úr, illetve más kollégákét is, akik tényleg elkötelezetten küzdöttek a bizottsággal együtt, hogy végrehajtásra is kerüljön. És át is került a tagállamok jogi rendszerébe, de még teljes mértékben nem került végrehajtásra. Tehát meg szeretném kérdezni a tagállamoktól, hogy hogyan magyarázzák azt ö, állampolgáraiknak, hogy olyan munkahelyektől fosztják meg őket, amelyek közpénzekbe nem kerülnek. Szeretném, hogyha elszámoltathatóbbak, átláthatóbbak lennének, ezen folyamat során. Na de térjünk át a konkrétumokra. Mi az, ami nem került végrehajtásra? Hogyha például az ember egy csomagot vásárol utazás céljából. Diszkrimináció áldozata lehet az útlevele miatt, hogyha egy tagállamban vásárolja azt. És az Európai Tanácsbeli kollégához szeretnék fordulni. Volt egy olyan eset, amikor egy osztrák fogyasztó diszkrimináció áldozata lett, és sokkal többet kellett, hogy fizessen ugyanazon hajóútért, mint egy német fogyasztó. És megnyerte az esetet. A 20.2-es a nemzetiség és lakóhely alapjávaló való diszkrimináció témájában jogsértési eljárás indult, hogy a fogyasztóknak tényleg diszkrimináció nélkül álljon rendelkezésére a teljes szolgáltatási piac. De ugyanez a helyzet a cégekkel is. Az 500 milliós lakosra rendelkező piacon nem tudják kihasználni a lehetőségeket. Vagy például építészek, akik el akarnak egy másik tagállamba költözni be kell bizonyítaniuk, hogy legalább 50%-ban tulajdonosai a cégnek, vagy pedig egyszerűen lakóhelyet kell változtatniuk. Tehát biztosítás esetében is igaz ez, kényszeríthetik az embereket arra, hogy egy másik tagállamban kétszeres áron váltsanak ki biztosítást. Nem tudom, a bizottság foglalkozik -e ezzel. Végül is a biztosítást határokon átnyúlóan kellene elismerni. Egy csomó példával élhetnék még, de a bizottsági tanulmány tartalmazza ezeket. Mit teszünk, hogy ezt megszüntessük? Szabályok már léteznek, most már csak megfelelően kell őket végrehajtani. Elnök úr, a gond a szolgáltatás irányelvnek azon részében van, ahol a tagállamok saját maguk értelmezhetik. És csak és az a baj, hogy a nemzeti szervek az átfogó érdekeket csak úgy vetik fel, hogy a saját érdekeiket képviseljék és korlátokat állítsanak. Tehát a kérdés az, hogy a bizottsági jelentés segíte nekünk, hogy útmutatást nyújtsunk a tagállamoknak, hogy az arányossági tesztet hogyan alkalmazzák. Ezen kívül a tagállamoknak más teszteket is el kellene végezniük, például a gazdasági igény szintén, hogy rámutassanak arra, hogy hol van többletérték. Elnök úr, a szolgáltatási irányelv szövegének és szellemének érdekében szólok, hogy polgártársainknak munkahelyeket teremtsünk. Nagyon fontos elmondani azt, hogy ne legyen kettős mérce. Minden egyes tagállamnak közös felelősséget kell vállalnia, hogy megnyis a piacát. 2006 óta új helyzet is állt elő. Azt szeretném ezzel mondani, hogy ahhoz, hogy a szolgáltatások számára meginduljon a piaci fellendülés, a belső piaci fellendülés, az iparák számára is szükség van a win-win helyzetre. Ugyanis árukat, szolgáltatásokat értékesítünk közösen. Digitális, mobil áruk állnak rendelkezésre folyik az innováció, tehát az állampolgárok határokon átnyúlóan élvezhetik ezeknek a gyümölcsét. Mondjuk, ami pedig a konkrét javaslatokat illeti. Harmonizált megközelítése van szükség a szolgáltatási irányelv végrehajtása terén, koherens, integrált megközelítéssel nem lehetséges a szürke terület megoldása céljából kölcsönös elismerésre van legalább szükség. Jobb eszközökre van szükségünk, hogy ellenőrizzük azt, hogy a feltételeknek határokon átnyúlóan megfelelnek-e. Aztán a konfliktus megoldásokhoz is segítségre van szükség. A, az egységes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 as long as it takes the service sector should be on the top of the political agenda of member states. And we are asking them to have a concrete roadmap to remove the hurdles and to promote job. És támogatni kell a munkahelyeket Európában. Hogy erre hogyan van lehetőség? Össze kell hasonlítani az eredményeket, és kérjük, hogy a bizottság országspecifikus ajánlásokat fogalmazzon meg. Elnök úr, már beindult ez a munka, de a tagállamoknak és a bizottságnak össze kell fogniuk, de ugyanakkor nyitva kell állnia a, a, az európaiak számára is, hogy tudjuk, hogy melyek a korlátok, melyek az akadályok. Nagyobb elszámoltathatóságot, átláthatóságot kérünk a még fennmaradó akadályok leküzdése céljából. Köszönöm szépen, várom az együttműködést. Good. Thank you very much indeed for your... Köszönöm szépen, rendkívül egyértelmű, világos volt. Úgyhogy most az árnyék jelentés készítőké a szó. Tudom, hogy a hozzászólási időket mindig korlátozzuk, most talán még inkább. Először is Evelyn Gebhardtnak adom meg a szót, aki most éppen helyettesít egy árnyék jelentés készítőt, de mivel a szolgáltatási irányelvel foglalkozott, talán még jobban ismeri a témát, mint bárki más. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nos, először is Rapti asszonyt ki szeretném menteni, kolléganőmet, de ma Lisszabonba kell lennie, és ezért nem tudott eljönni az ülésre. Én pedig beleegyeztem, hogy helyettesítem, hiszen nagyon fontos jelentésről van szó. Rapti asszony szeretne Kratzabilt asszonynak köszönetet mondani ö, munkájáért, és egyetért azzal is, hogy a szolgáltatási irányelv nagyon fontos eszköznek bizonyult az egységes piacon. Mindazonáltal mindenkit arra szeretne emlékeztetni, hogy ez önmagában nem végcél. És ha még annyit is elmondhatnék Kratzabilt asszonynak, hogy gyakorta igen hatásos számokat hallunk öntől, de kérem mondja meg, hogy milyen forrásból származnak ezek. Mert amikor a szolgáltatás irányával foglalkoztunk, tényleg számok halmazával kellett megbírkoznunk, és nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyek a megbízhatóak. Úgyhogy ha esetleg megmondaná, hogy honnan származnak ezek a számok, nagyra értékelnénk. Rapti asszony egyetért azzal, hogy jobb végrehajtására van szükség a szolgáltatási irányelvnek. Ezen kívül négy évvel azután, hogy lejárt a határidő, tudjuk, hogy még mindig van nem kevés tennivalónk igen, összetett munka vár még ránk. Ezen kívül az, azzal is egyetért, hogy kövessük a bizottsági nulla toleranciás politikát. Ezen kívül az ön javaslatával is, nevezetesen, hogy mit kell tenni akkor, hogyha nem ö, alkalmazzák ö, a határidőre az irányelvet, és mit kellene tenni ebben az esetben. Azonban fontos számunkra, hogy a helyes végrehajtásra koncentráljunk. Nem arról van szó, hogy elkerüljük az értelmezést, és nem is arról, hogy büntessük meg a tagállamokat a hibáikért, hanem arról, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy helyesen alkalmazzák az irányelvet így hatékonyabban tudnánk a célokat meghatározni, ahelyett, hogy a már bekövetkezett eseményeket szankcionáljuk. Ami az intelligens irányítását illeti a szolgáltatási belső piac kezelésének. Nos, elnök úr, még nagyon sok javaslat megvitatására van szükség magunk között az átláthatóság és az elszámoltathatóság terén. Ami az elszámoltathatóságot illeti, tökéletesen egyetért önnel, az Európai Parlamentnek kulcs szerepet kell felvállalnia itt. Meg szeretnénk erősíteni a fogyasztóvédelem szerepét. Semmiféle diszkrimináció nem fogadhatunk el, nemzetiségi vagy bármi más ö, oknál fogva. Ezért kell a jelentésben erőteljesen megfogalmaznunk azt, hogy ez így legyen. A bizottságnak továbbra is be kell tölteni a szerepét, hogy segítsen a tagállamoknak az irányelv végrehajtása terén. Egy pontban azonban nem tudunk teljes mértékben egyetérteni önnel. nevezetesen, hogy minden egyes nemzeti ö, szabályozó korlátot jelent a, a szolgáltatási irányelv végrehajtása számára. Az Európai Bíróság már több esetben ö, nyilatkozott úgy, hogy nem csak a nemzeti jogszabályok jelentették az akadályát az egységes piacnak, Úgyhogy ezért egy kicsit óvatosabban kellene megvizsgálnunk ezt a kérdést. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a helyes szabályokat helyesen is alkalmazzák. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az összes létező nemzeti szabályozástól meg kell szabadulnunk jobban oda kell figyelnünk a már létező nemzeti szabályokra, és felhívnám Karatza Bild asszony figyelmét a 20-as cikkre, Hát ezt nem lehet önmagában értelmezni, az els, egyes cikkel együtt kell értelmezni, amely meghatározza a nemzeti kompetenciákat a szociális egyenlőség és egyéb területeken. Úgyhogy ez a két cikk együttesen értelmezendő. Repti asszony is több módosító indítványt kíván benyújtani ebből a célból, és ezen, ezen feltételekkel tudjuk csak ezeket elfogadni. Vannak már olyan létező szabályok, amelyeket esetleg nem kiegyensúlyozottnak vagy arányosnak tekinthetünk. Itt persze lehet megoldás, de ezt meg kell vitatni, mégpedig kiegyensúlyozottan. Ez gyakorta úgy van, amikor konstruktívan akarunk együttműködni. De ami a szociális jogokat és fogyasztó védelmet illeti, ezt szeretnénk kihangsúlyozni a jelentésben. Bevezetőjében, amikor az egyablakos rendszerről beszélt, ö, olyan területet érintett, ahol lesz egy-két módosító indítványunk, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb terület. Nagyon világosan kell megfogalmaznunk ezeket a kérdéseket, és föltétlenül javítanunk kell a helyzeten az egyablakos rendszerekben. Mert tényleg itt tartjuk a kapcsolatot a KKV-kkal, és nekik kell a legnagyobb előnyt élvezniük ebből. Köszönöm. Köszönjük szépen és látjuk, hogy hogyan ad hozzá egyre többet a tapasztalatából a munkánkhoz. Ez nagyon értékes és hasznos hozzájárulás. Lehegát úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok Koraza Bild asszonynak a jelentésért. Nagyon megkönnyített a dolgomat árnyék előadóként, ugyanis nehezen tudtam egyet nem értésre okot találni a főpontok között. Általánosságban úgy gondolom, hogy nagyon kellemes, jó jelentést készítettünk, és ez támogatja az alapgondolatunkat. Három fő elemet szeretnék kihangsúlyozni. Először, hogy ahogy kollégám már elmondta, nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy egyre nagyobb erőfeszítéseket tegyenek. A zéró tolerancia politikájával kapcsolatban is így van ez, a betartatást kell javítani. Másodszor nagy mértékben egyetértek azt illetően is, hogy nagyon fontos, hogy a közérdeket ne közérdek miatt ne írjuk felül a szabályokat, ez nagyon fontos és nagyon feljavította a véleményt. És a harmadik talán egyesek ezt részletnek tartják, de szerintem ez egy nagyon fontos részlet. A 20. cikk második pontjában a diszkrimináció mentesség szerepel. És egyetértek abban is, hogy a fogyasztókat nem szabad nemzetiség vagy lakóhely szerint diszkriminálni. De a világ sokszor bonyolultabb ennél, ezért meg kell oldanunk azt a problémát, hogy a vállalkozásoknak választaniuk kell, és meg kell nekik engedni, hogy Dániában vagy Svédországban árusítsanak, Franciaországban pedig nem. És ez függ attól, hogy hol lakik a vásárló. Azt hiszem, hogy a kicsi és talán a közepes méretű vállalkozások számára sem realisztikus az, hogy mindegyik tagállamban kereskedelmet folytassanak, tehát ezzel még foglalkozni kell a véleményen belül, de ez természetesen, természetesen csak egy pont. Ahogy korábban is mondtam, a fő elemekkel teljesen egyetértek, és várom a további közeli együttműködést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Heidi. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Pillanatnyilag még semmilyen írásos hozzászólásom nincs, de biztos vagyok benne, hogy Karadzabilt asszony, hogyha tisztán és egyértelműen leírja a véleményét, akkor biztosan meg tudunk majd egyezni. De mivel mi egy kicsi párt vagyunk, nem volt módunk minden pontra reagálni. De hát ennyi idő alatt ezt tudtuk elvégezni. Azt hiszem, hogy a jelentést már lefordították minden nyelvre, tehát valószínűleg már rendelkezésre áll. és ha én is mondhatok valamit, akkor elmondanám, hogy nagyon egyetértek a véleménnyel, és Koradzabit asszony remek munkát végzett az időbeli korlátokhoz képest. Biztos vagyok benne, hogy még több ponton is tudunk értéket hozzáadni, de már így is nagyon jó kiindulási alapot nyújt ez az anyag. Az én fő aggályom amin talán érdemes lenne elgondolkodni, az, hogy viszonylag alacsony azoknak a lehetőségeknek a láthatósága, amelyek most hozzáférhetőek az egységes piacon a potenciális befektetők és különösen a kisvállalkozások számára. Ők képesek lennének szolgáltatásokat nyújtani egy másik tagállamban, de még a terveiket sem hajlandóak úgy alakítani, hogy ezt is belefoglalják. És azt hiszem, hogy erről meg kellene kérdezni a bizottságot is, hogy ők figyelik -e ezt a helyzetet. Nekem úgy tűnik, hogy a tagállamok egyszerűen nem ösztönzik azt, hogy nem mozdítják elő azt, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek ők az egyablakos rendszer kialakításáért. És noha ezek nagyon nagymérvű beruházások voltak, rendszereket és személyzetet is kellett szerezni. De a tagállamok úgy látom, hogy egyáltalán nem építenek erre komoly mértékben. A probléma, amivel szembe kell néznünk, az részben abból ered, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv több módosítást vezetett be, és katalizálta azt, hogy a tagállamok számos módosítást tegyenek a saját törvényeiken. és az a vállalkozási formák önkényes követelményekkel való megnehezítése, és az engedélyekhez való kötés, és a helyi piac védelme azzal, hogy a közérdekre hivatkozva korlátozásokat vezetnek be. Ez most már a múlt, és ennek így is kell maradnia. De azt gondolom, az a probléma, hogy számos vállalkozás megpróbált üzletet kiépíteni egy másik tagállamban, de aztán elbátortalanodott, mert azt hitte, hogy ez még mindig így van. És a valós gazdaságban kellene megmutatni, hogy a dolgok megváltoztak. És ez tudná azt a növekedési potenciált elindítani, amiről Koradzavét asszony is beszélt. Ugyanis a szolgáltatás nyújtó vállalkozások így elindulhatnának, és szakértelmüket más piacokon is kamatoztathatnák. Európa szerte a növekedés olyan helyzetben van, hogy a szolgáltatási vállalkozások, akik nem találnak ügyfeleket a saját országokban, azok további ügyfeleket keresnek. Az Európai Unió kelet-nyugati dimenzióját megvizsgálva azt láthatjuk, hogy Lengyelországban és a keleti részeken ott is vannak növekvő gazdaságok, amelyek éppen átalakulásban vannak. És szükségük lenne olyan üzleti szolgáltatásokra és olyan szakértőkre, akik segítenének nekik ebben. Például új informatikai rendszerek kifejlesztésére, új marketing rendszerekre lenne szükség. A gyártási folyamatok javítására, újraszervezésre, promócióra és más dolgokra. Nem csak azt kell ösztönöznünk, hogy az egész szolgáltatási piac jobb legyen, hanem a növekedés katalizátoraként működő vállalkozásokat fel kéne használnunk arra, hogy versenyképesebbé tegyük a gazdaságot. Így kettős előnyt kovácsolhatnánk ebből. Ha a tagállamok beruházást eszközölnek, és olyan intézkedéseket tesznek, amelyek javítják a szolgáltatási piacot, az nem csak az ő vállalkozásaikat, hanem az egész európai gazdaságot is segítené. A szolgáltatási irányelvet ki kellene emelni abból, hogy pusztán jogalkotási projektként kezeljük. Régóta foglalkozunk ezzel ebben a szakbizottságban, folyamatosan ezzel vagyunk elfoglalva, de valahogy át kellene ezt alakítanunk egy valódi politikai és gazdasági programmá, ami elősegíti a növekedést. Az ír elnökség meghívott, hogy vegyek részt egy informális versenyképességi tanácsba jövő héten, és itt lesz egy ülés a regionális KKV növekedésről is. Tehát Korazabilt asszony jelentésével felvértezve fogok oda menni, és elmondom a minisztereknek a valós helyzetet. Ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség számunkra. Ez az egyik olyan terület Korazabét asszony jelentésében, amit még meg kell erősítenünk. És a lehetőségek promotálásáról szóló fejezeten is változtatni kellene, hogy a második generációs egyablakos rendszereket is belefoglaljuk. Őszintén szóval az állami finanszírozást én nem számítógépes rendszerek fejlesztésébe ölném, hanem azt próbálnám népszerűsíteni, amivel már rendelkezünk. Ugyanis hiába van akármilyen jó rendszerünk, hogyha nincsenek hozzá ügyfelek. Az ügyfeleket oda kell vonzani a szolgáltatásainkhoz. Talán az összevetési benchmarking adatok rendelkezésre állnak, és ezek mutatják az egyablakos rendszer pontjain a használat számadatait, és hogy mik ennek az eredményei. És így láthatjuk, hogy hogyan segítik ezek az egyablakos rendszerek az új vállalkozások alapítását. Erre a nyers adathalmazra van szükségünk más statisztikai adatokon kívül. Ez volt az én hozzászólásom a vitához, és azt gondolom, hogy ezt egy nagyon jó jelentését tudjuk tenni. Most pedig szeretném megkérdezni, hogy van-e még olyan kolléga, aki szeretne hozzászólni a vitához. Schwab úr? Lökegárd úr szeretne ismét szót kérni, még valaki? Akkor most Schwab úrnak és Lökegárnak, Lökegárd úrnak adok szót. És sokkal korábban üdvözölnöm kellett volna már, de utána megint szót fogok adni, de most először Schwab úré a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőt a témával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a vita, melyet mostanáig folytattunk, azt hiszem bemutatta, hogy hol kell elhelyeznünk a prioritásokat. Vannak bizonyos közös vonások, de a kollégáknak megvannak a kedvenceik. A kérdést illetően az IPP összefüggésében szeretném elmondani, hogy a szolgáltatási szektorban látjuk azt, hogy határon átnyúló formában is rendelkezésre állnak munkahelyek nagy számban, például német vállalatok, spanyol mérnökök, illetve spanyol építészek foglalkoztatását vállalhatnák. Ők munkanélkülivé váltak Spanyolországban, Latin Amerikában például nagyon jól lennének alkalmazhatók, és ők úgy gondolom, hogy hasznosnak találnák a szolgáltatási irányelvet. A határon átnyúló kérdések tekintetében ez nagyon-nagyon fontos ösztönzőként használható, hogyha itt a kormányzásról, az irányításról beszélünk. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken megfelelően meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, ahol nincs probléma a határon átnyúló kérdéseket illetően a gazdasági rászorultsági tesztekről is szó volt. A kérdés fölmerül, hogy hát vannak itt nagy vállalatok, vállalkozások, amelyeket létrehoztak a semmiben tulajdonképpen és amikor itt a különböző önkormányzatok helyzetére, szerepére kerül sor, illetve arra, hogy hát hol helyezkednek el ezek az üzleti vállalkozások, nem szabad senkit sem megkülönböztetni, és nem szabad olyan helyeket létrehozni, amelyek tulajdonképpen hát túl messze vannak, és a város tervezéshez is köthető ez a téma, a különböző kritériumokat figyelembe kell vennünk, azokra a pontokra kell összpontosítanunk, ahol például, hát hogy így mondjam, alacsonyan függő gyümölcsöket tudunk a fáról leszakítani, és kihasználhatjuk a megnyíló lehetőségeket, nincsenek meghaladhatatlan akadályok. Vannak a szolgáltatás területén olyan lehetőségek, ahol megfelelően összpontosítva a figyelmünket előnyökre tudunk szerteni rövid távon. Köszönöm szépen, szeretett volna még egyszer szót kérni Lokigalt Igen, az utolsó megjegyzéseit szerettem volna az elnök úrnak támogatni. Azt hiszem, hogy nagyon jól szólt, jól beszélt. Amire szükség van itt ebben a vitában, az aktuális adat új számok, amelyek kifejezik, hogy pontosan mink is van, és mit tudunk javítani. Nagyon nehéz a vitában részt venni saját országomban, azért mert igen gyakran úgy tűnik, hogy a a láthatóság csak nem a nullával egyenlő, amikor ezekről a kérdésekről kerítünk szót. Tehát én támogatom ezeket a gondolatokat, és ötleteit valóban hát irillem, mert nekem is eszembe juthattak volna ezek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még más is, aki szeretne néhány szót szólni. Ha nincs ilyen, akkor átadom a szót a bizottság képviselőnek, tehát először is szeretném a parlamentnek megköszönni, hogy időt szakította ennek a közleménynek a támogatására, és a kitűnő jelentés tervezetét Anna Mariának köszönetet mondok. Nagyon sokan beszéltek még arról, hogy ez a terület fontos a fogyasztók számára, a fogyasztók számára, mint állampolgárok számára, mint üzleti vállalkozók számára, és a mobilitás szempontjából is fontos az Európai Unióban, ahol hát nehéz gazdasági helyzetben élünk most. A jelentésben üdvözöljük a jelent azt az üzenetet, hogy a tagállamok legyenek törekvőbbek a szolgáltatási irányelv keretének gyakorlati alkalmazása területén. Az világos, hogy a tagállamokban ahhoz szükséges eljárások formájában, illetve társ ellenőrzés formájában és konstruktív párbeszéd formájában arra buzdítunk mindenkit, hogy legyen aktívabb a gyakorlati megvalósítás területén. Ahogy Malcolm is mondta, bizonyos hát fényt kell még deríteni ezen a területen az üzleti vállalkozások számára. A jelentés összefüggésében egy-két dolog felmerült, például az adatok kérdése. Ez többször is elhangzott itt. A számadatok, amelyek Anna-Mari jelentésében megtalálhatók, tanulmány alapján kerültek ide, melyet a bizottság végeztetett el a belső piaci főigazgatóság, illetve az ekonometriai szakértők közreműködésével és az gazdasági és pénzügyi főigazgatóságon dolgozók segítségével arra vonatkozóan, hogy hát mi várható, hogyha ezt átültetjük, ezt a keretet a gyakorlatba ambiciózus formában, például hogyha a jelentés mellékleteit tekintjük át, akkor találhatunk részletes adatokat, csak nem minden tagállamból. Szívesen áttekintjük ezeket, és hogyha a választókerületükben szeretnének ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor szívesen állunk rendelkezésére. Volt másik három kérdés, ami kiterült itt fontos kérdésként a vitában, a fogyasztók számára fontos, hogy ők is érezzék, hogy milyen hatással van az életükre a belső piac. Nagyon sok időt töltünk a belső piaci főigazgatóságon azzal, hogy a különböző panaszokat tisztázunk, az online vásárlás, például diszkrimináció és akadályokat gördít a fogyasztók útjában. Nagyon fontos, hogy itt a bizottságban ezzel foglalkozunk, de a parlamentek is fontos feladatai vannak, tehát ez a helyzet nem igazán egyszerű és átlátható, de végső soron nem e, tudunk arra kényszeríteni vállalkozásokat, hogy bizonyos üzleti modelleket kövessenek, ez az ő feladatuk és felelősségük, de hogyha látják a belső piac előnyeit, akkor már meggyőzhetők erről, tehát párbeszédet kell folytatnunk velünk. Második az arányosság kérdése, ez is itt felmerült. Gebert, Gebert asszony mondta, hogy a szabályozás általában egy bizonyos célt szolgál, de nem öncélú, ahogy ezt Gepard asszony mondta. Tehát általában megpróbálunk mélyebbre ásni, és ahogy az érdekek előtérbe kerülnek, ezeket próbáljuk megfelelő védelemben részesíteni. Különböző szabályozói modelleket tekintünk át, nem azért, mert a bizottság azt akarja mondani, hogy egyik jobb, mint a másik, hanem nekünk jobb rálátásunk van a jó gyakorlatokra is, amelyek segíthetnek bennünket, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor jobban átlátjuk az arányossági kérdést, tehát azt hiszem, hogy jobban előre kell haladnunk ezen a területen, mélyebbre kell ásnunk. Az utolsó dolog a valóság az üzleti vállalkozások számára. Értem, amit mond, hogyha pénzt kell elkölteni, akkor próbáljunk tenni arról, hogy ez hasznos legyen, tehát fontos, hogy a második generációs kontaktus pontok legyenek és általában egy pontra, egy helyre szeretnének a szüzleti vállalkozások összpontosítani, hogy információt nyerjenek, és fontos ez a fogyasztók szempontjából is. Ugyanakkor a lehetőségeket elő kell mozdítani, és az az ősszel sorra kerülő egységes piac hónap segít bennünket ebben, mert online és nem online formában konzultálhatunk a vállalkozásokkal, a fogyasztókat is összehozhatjuk, és a kisvállalkozásokra is összpontosíthatunk, különösen, hogyha online formában szeretnének tevékenykedni. Tehát egy helyről szeretnék beszerezni az információt arra nézve, hogy hogyan tudnak online formában adatokra és egy információra szert tenni. Tehát nagyon köszönöm, együtt dolgozni kívánunk, és a tagállamokkal is ezen a területen, hogy előre tudjunk lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. En a támogatást, melyet itt kifejezett az erőfeszítéseik mellett, és ezt az irányelvet úgy jellemezte, hogy valóban előre visz, és mi is úgy tekintünk erre, hogy előre vívő és úgy gondolom, hogy már vitáztunk az egységes piac hónapról és a kulcsfontosságú elemeket a szolgáltatási irányelvben is ezzel összefüggésben tárgyalunk. Köröceből szeretni ezt a jelentéssel kapcsolatban összefoglalját megtenni. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon ékes szólóan fejezte ki, hogy, hogy az üzenet mi, fő üzenete mi az én jelentésemnek. Tehát a jogalkotási folyamat helyett a politikai napirendre helyezzük át, és katalizátorként működtessük a reálgazdaságban. Úgy gondolom, hogy üdvözlendő, hogy részt fog venni az informális versenyképességi tanácsülésen, és nagyon jó nagykövetőnk lesz, általában ezt teszi, amikor növekedést és munkahelyeket kell előmozdítani. Itt egy-két fontos kérdésre szeretnék rátenni. Gebhardt asszonynak köszönet, boldogan látom, hogy nagyon jelentős a vélemények egy tartása azt illetően, hogy mit és kíván kifejezni ez a vélemény, mi az, ami nem elfogadható a fogyasztók számára. Azt is szeretném még elmondani, hogy a 22-es cikkben nem szándékozok azt kifejezni, hogy bármilyen kötelezettség lenne a vállalatokra nézve az értékesítés, az eladás területén talán világosabban fogom ezt kifejezni módosító segítségével. A hatályról örömmel hallottam, hogy azt mondta, hogy korlátozott a jelentés olyan értelemben, hogy hány karaktert tudunk alkalmazni, tehát a fő vonulatra kell összpontosítani, mert nem tudunk mindennel foglalkozni. Boldog vagyok, hogy Gepard asszony említette a 20-as és az 1-es cikkek összefüggéseit, mert világosan kimondják ezek, hogy a munka világába tartozó kérdések a nemzeti kompetenciába tartoznak, és nem képezik részét a jelentésnek. Az ALDE Aldét képviselők kollega vélemény. De a 20-as cikkről beszélt, tehát ezzel már foglalkoztunk. Gephardt asszonynak a nemzeti jog összefüggéseiről. Nem azt próbáltam mondani, hogy a nemzeti jogszabály rossz, vagy az összes nemzeti jogszabályt el kell tüntetnünk. Én azt próbáltam mondani, hogy próbáljuk a szolgáltatási irányelvet úgy foganatosítani, hogy az koherens és integráns formában jelentkezzen a nemzeti jog összefüggésében, és legalább a kölcsönös elismerés legalább törekedjünk, tehát nagyon is egyetértünk. Róla azt szeretne szólni, tehát sok időnk van a módosítók benyújtásának határideje május 7-e, és ezek áttekintése május 29-30-án lesz júliusban történik a szavazás, és szeptemberben lesz a plenáris szavazás erről. Tehát Gephardt asszony, persze nem próbálom szankcionálni vagy büntetni a tagállamokat. Én a jelentésemben felhívást teszek közé a párbeszédre. Azt mondom, hogy a társellenőrzések, az bizottsági ajánlások területén, illetve az Európai Tanács szintjén, a versenyképességi tanácsban minden lehetséges formában működjünk együtt az elnökséggel természetesen és nézzük meg azt, hogy a bizottság hol segíthet iránymutatásokkal, hogyan segíthet ezt a gyakorlatba átültetni, de nem lehet űrügy az, hogy jelen szakaszban van olyan, ami felülírja ezt a közszférában mutatkozó érdek, illetve hát sürgős, sürgős új lökésre van szükség az előrehaladás érdekében, mert hatalmas méretű munkanélküliséggel küzdünk jelen pillanatban, mely sosem volt még korábban jellemző, tehát hogyha van bármilyen javaslatuk, térjenek, mindig jöjjenek hozzám, nagyon boldogan dolgozom együtt bárkivel, az árnyék jelentéstevők és Terivel, és köszönöm szépen a ö, támogatást, és hát ugyanabban a csónakban evezünk. Köszönöm szépen. Uh, we need to progress your report, I think, uh, because... Köszönöm. Előre kell lépnünk, mert nagyon fontos, hogy az októberi növekedési csúcs előtt kialakuljon a parlament uh, álláspontja, de a határidők ezt lehetővé teszik, annak ellenére, hogy eléggé szorosak. De már egy ideje foglalkozunk ezzel a témával, tehát május 7 indítványok. 29-e az értékelésük, júliusra kompromisszumos módosító indítványok és szeptemberben plenáris. Úgyhogy pillanatnyilag ez a javaslatunk, ahogyan tovább a kapcsolatban, és ez nyilvánosságra is fog kerülni. Nagyon köszönjük! Akkor következik az utolsó délelőtti témánk. Vélemény az ipari szakbizottság számára a felhő számítás technikával kapcsolatban. Ferhelyen asszony a vélemény előadója, és már kompromisszumok is születtek, mert mint árnyék jelentés készítő, már részt vettem a munkában. Lekegárd úr nincs, de Vinholt úr itt van, Armstrong úr nincs itt, de mindenképpen azért vannak elmondandók. Azt nézem, ki van itt a bizottság részéről. Akkor a későbbiekben hallunk a bizottságtól is. Köszönöm szépen. Ezzel akkor Zsuván úr é a szó, aki helyettesíti Verhelyen asszonyt. Köszönöm szépen, sajnos Verhelyen asszony nincs ma itt, hogy részt vegyen a felhőről való vitán, és szeret, szeretné, hogyha én képviselném. Először is köszöni a képviselők konstruktív segítségét, 72 módosítóját. Nagyon sok dolgot kell megvitatni, a fogyasztóvédelmet, az adatvédelmet. A legtöbb módosító indítvány erre irányul. A múlt héten az árnyékjelentés készítők első körben átült, összeültek Strasbourgban tíz ö, ö, témában, ami a ö, gyorsaságot illeti, Verhelyen asszony úr szerint is nagyon fontos, hogy minél gyorsabban lehessen adatokat átadni az egyetemes hozzáférés az internethez minden állampolgár számára fontos. Aztán az adatok hordozhatósága. Az előadó úgy gondolja, hogy a bizottságnak biztosítania kell, hogy a felhő esetében ne lehessen ellenőrizni az adatokat, és viszonylag gyorsan lehessen továbbítani őket. Ez nagyon fontos a fogyasztók választási szabadságát illetően. Jogi kérdések egyértelműek a rendelkezések az átláthatóság és a szerződések vonatkozásában, hogy ne lesenek visszaélni semmivel. Ami a jogokat illeti, ezt is egységesen és kimerítően kell kezelni az egész Európai Unióban. Ez nagyon fontos a fogyasztók bizalma elnyerése céljából is. Négy. Szerződéses feltételek, jogbiztonság, az unión keresztüli megoldásokat támogatja ő is, mint a bizottság. Nagyon fontos, hogy a megfelelő egyensúlyt találjuk meg. Műszaki szabványok, Malcolm Harbour módosítáját támogatja, technológiai szempontból semleges megoldásra van szükség, interoperabilitás alapján, és megint csak, hogy minél nagyobb lehetőség legyen a verseny számára és a fogyasztó számára a választási lehetőségre. Adatvédelem harmadik országokkal szemben, én magam adtam be ebből a szempontból egy módosító indítványt, az 51-est, amelynek értelmében a felhő felvethet pordá, problémát azzal kapcsolatban, hogy melyik jogot kell alkalmazni, illetve hogy minden fél milyen felelősséggel rendelkezik, főleg ha európai felhasználók adatait harmadik országok felhője tárolja. Úgyhogy oda kell figyelni arra, hogy a személyes adatok átadása egy harmadik országban található ö, szolgáltató ö, vonatkozásában tiszteletbe tartsa az európai jogokat és vice versa. Egy harmadik ország esetében az ottani törvényekről tájékoztatni kell az EU-t. Aztán a kreativitás támogatása nagyon fontos, ami a jogtulajdonosokat illeti, stb. Aztán a magán példányokért fizetendő díjak, a bizottság olyan intézkedéseket javasolt, amelyek a szolgáltatók és a jogtajdonosok közötti viszonylatban ne kelljen újra fizetni, abban az esetben, ha egy bizonyos szolgáltató tárolja az adataikat. Nos, ennyit szeretett volna az előadó mondani. Köszöni az árnyékjelentés készítők munkáját, a kompromisszumos módosítókat támogatja. Ha még kapok szót a beadott módosító indítványok vonatkozásában, szívesen megteszem, ha csak most nem kapom meg erre a lehetőséget. Most? Most. Oké. Okay. Nagyon gyorsan. Köszönöm elnök urasztót az általam beadott módosító indítványok vonatkozásában a 22-esre hívnám fel a figyelmet, az adatok hordozhatóságát, illetően, hogyha más szolgáltatót választ valaki, gyorsan kell, hogy menjen. Aztán stratégiai dimenziója a felhőnek, hosszú, téven, hosszú távon az európai gazdaság fellendítésének lehetősége lehet, körülbelül tizet adtam be a módosítók közül. Az egyikben szeretném hangsúlyozni, hogy milyen stratégiai jellegű az, hogy az adatok feldolgozásának központja fizikailag hol található, és hogy hogy lehet ezt kihasználni Európai Unión kívül. Én nem szeretném, hogyha az én adataimat például Kínában tárolnák, vagy Dél-Koreában. Én nem szeretném, hogyha mondjuk, vagy katonai, vagy ipari titkokat képező dolgokat hoznék létre, hogy az adataimat például Észak-Koreában tárolná valami szolgáltató, aki ott található. Tehát csak annak illusztrálására, hogy miért fontos az adatok fizikai tárolásának helye. Thank you very much. Uh, Mr. Weidenholzer. Először is köszönetet mondanék az előadónak. Azt gondolom, hogy igen, keményen próbálkozott azzal, hogy minden módosított beépítsen, és egy konszenzusos szöveget alkosson. Az adathordozhatóság szerintem nagyon fontos kérdés, és ezt nagyon egyértelműen meg kell jelenítenünk. adatvédelmet nem pusztán teherként kell tekintenünk, hanem az európai versenyképesség javítójaként is. Ez az egyik olyan terület, ahol az európai informatikai felhő az adatok tárolására szolgálhat, és ott hatékonyan működhet. Nagyon jónak tartom azt, hogy a technológia semlegesség szempontjából közelítjük meg a felhőt, Szerintem ez nagyon pozitív. Összességében ez egy jó dokumentum, helyes irányba mutat, és jól határozza meg az európai stratégiát a felhőinformatika területén. Köszönöm. Lökegárd úr. Köszönöm, elnök úr. Mivel az előadó nincs itt, nem akarom túl hosszan húzni a hozzászólásomat. Érdeklődéssel olvastam a módosítókat, a felhőinformatika a növekedés és a foglalkoztatás teremtés jövőbeli ága lehet. Az internet csatlakozás számomra kulcsfontosságúnak tűnik, ezért néhány dolgot most felvetnék ezzel kapcsolatban. A tagállamok javaslata az európai összekapcsolódási eszközre az lenne, hogy 8,2 milliárd helyett csak 1 milliárdra csökkentsük le. Az internethez való csatlakozás révén lehetne szép jövője a felhőinformatikának Európában. Gyümölcsöző vitát folytattunk, és úgy tűnik, hogy valamennyi frakció meg tud állapodni, és így időben el tudjuk készíteni a véleményt. Köszönöm. Rüle asszony. Én is röviden fogok hozzászólni, köszönöm az előadónak. A munkája a legfontosabb pontokat foglalta össze, és hozzá tudott adni ezekhez a módosítók révén. Így aztán nincs is szükség további módosítókra. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés most már megfelelő, és az adatvédelem kérdését ő központi helyen kezeli. Mivel mi a fogyasztóvédelemért is felelősek vagyunk, az adatvédelmet szintén nagyon kiemelt szem előtt kell tartani. Egy dolgot tennék hozzá az, amit Rüle asszony mondott. Ezzel különösen egyetértek azért, mert én voltam a szakbizottság előadója a távközlési irányelv fogyasztójogi részénél. És egy nagyon fontos aspektus területén vigyáznunk kell arra, hogy ez a felhőinformatikában is megvalósuljon. Érdemes felidézni, hogy milyen sok olyan fogyasztó van, amely aktívan használja a felhőinformatikát. És valószínűleg ezt zökkenőmentesen teszik. Nem biztos, hogy egyetértek Juvela úrral abban, hogy hogyan kell ezt a helyzetet kezelni. Úgy tűnik, hogy az adatvédelemre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket itt is alkalmazni kell majd. Az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal kapcsolatban felmerültek már kérdések, ezt ma délután még meg fogjuk beszélni európai és globális szinten is. Mindezek nagyon fontosak lesznek a következő tárgyalásokban. De a fogyasztói területtel kapcsolatban elmondanám, hogy nemrég egy fényképezőgépet vásároltam. Sok fényképezőgép közvetlenül kapcsolódik az internethez, tehát amikor készítünk egy fényképet, akkor az rögtön felkerül az internetre a helyi wifi hálózaton keresztül. Vagy a telefonnal is fel lehet küldeni a felhőbe ezeket a képeket. A kiskereskedő, ahol a gépet vásároltam, megkérdezte, hogy szeretnék-e egy felhőt is hozzá tehát ez részévé vált a fogyasztói ajánlatnak. A valódi kérdés az, hogy milyen feltételek alkalmazhatók erre a tranzakcióra. Tehát egyik szolgáltatótól hogyan kerülnek át az adatok egy másikhoz, milyen gyorsan lehet ezt megtenni. A mobiltelefonnak esetében a számhordozhatóság, számhordozhatóság egy nagyon fontos kérdés. Ezt a távközlési irányelv legutóbbi megtárgyalásakor már elfogadtattuk. És a felhő használata esetén milyen szerződéses kötelezettségek születnek, ez a fogyasztók számára nagyon fontos lesz. Ők szeretnék átadni az adataikat egy másik szolgáltatónak, adattárolás céljából, akkor ehhez is hozzá kell, hogy férjenek, és meg kell kapniuk azt a garanciát, hogy azonnal átkerülnek az adatok. Nagyon időben érkezett a bizottság jelentése, és szerintem ehhez még jelentős mértékben hozzá tudunk járulni. A másik dolog, amely ilyen Engström kollégával kompromisszumos módosítókat próbáltunk az elmúlt hét során kidolgozni, az, hogy mi közvetlenül felelősek vagyunk a kis fogyasztók számára fontos területért, a szerzői jogokért. és Engström úr módosítóiból egy olyan helyzet következett, ahol ha például valaki egy védett terméket vásárol, zenét vagy videót, akkor azt tárolhatja-e egy felhőben? Vagy lehet ezt használni a felhőn kívül? És kell-e többlet adót fizetni azért, mert ezt valaki így megosztja, vagy ilyen módon használja. Illetékes szervek igen fontos dokumentumokat készítenek erről jelen pillanatban is, de ezekre a kérdésekre koncentrálnunk kell, mert ezek egyre fontosabbá válnak. A felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférés úgy működik, hogy az emberek így mentik és így osztják meg az adataikat. Azt gondolom, hogy Ferhelyen asszony nagyon jól vezeti ezt a területet, és a kompromisszumos módosítókat is hamarosan el fogja készíteni. Tehát nagyon időszerű ez, hiszen május végén fogunk erről szavazni, még nincs meg a konkrétabb dátum. Szeretne valaki hozzászólni? Galló asszony, biztos a szerzőjogokhoz kíván hozzászólni. Nem, nem ezekről szeretnék beszélni. Ön is tudja, elnök úr, hogy a digitális kérdések szenvedélyes pártolója vagyok. És én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy megmagyarázzam, miről is szól az informatikai felhő. Az adatok lokalizációja ellentétben azzal, amit kiváló kollégám Filip Zsüven mondott, az adatok lokalizációja egyáltalán nem meghatározó jellegű. Nem az a lényeg, hogy hol vannak az adatok, hanem az, hogy milyen eh, szoftverrel lehet hozzáférni és átalakítani ezeket az adatokat. Eh, nem számít, hogy hol vannak az adatok. És az az ellenőrzés, amit eh, mi szeretnénk kötelezővé tenni, ez nem arról szól, hogy hol vannak az adatok, hanem arról, hogy hogyan lehet visszanyerni ezeket az adatokat, és hogyan lehet ezeket egy másik szolgáltatónak átadni, hogyan fogjuk használni őket. megtévesztő gondolat az, hogy számít, hogy hol vannak az adatok. Például, amikor a szuverén felhőről hallunk, az soha nem fog megvalósulni. Mi Európában csak annyit tudunk tenni, hogy adatkezelési központokat fejlesztünk ki, úgy, hogy azok megfelelően tudják kezelni az adatokat. De hogy ez hol van fizikailag, annak semmilyen jelentősége nincs. Az a lényeg, hogy ezeket ezekkel mi rendelkezni tudjunk, át tudjuk őket alakítani, és rendelkezésük legyen fölöttük. Ezt szerettem volna mondani technikai szempontból, ugyanis nagyon hosszan tanulmányoztam ezt a kérdést. Holnap ismét az Egyesült Államokba utazom, és megnézem, hogy hogyan működik ez az ottani igen fontos szolgáltatóknál. És szerintem nem szabad fantáziákat táplálni a felhővel kapcsolatban, de először a technikai aspektusból eredő problémákat kell megoldani. Köszönöm. Good. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most eh, Anna Maria Kampolánko a bizottságtól van itt jelen, ő ezzel foglalkozik, és nagyon örülnék, hogyha hallanám, hogy mit szeretne hozzátenni a vitához. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt eh, vehetünk részt ebben a szakbizottságban a munkában, és nagyon örömmel teszek néhány rövid megjegyzést. A módosítókat elolvasva nagyon pozitív érzésekkel viseltetünk olyan értelemben, hogy ezen szakbizottság tagjai mennyire érdeklődnek a felhő problematika iránt, és nagyon pozitív módon közelítünk a felhő kérdéséhez. Európának úgy gondolom, hogy ki kell alakítania a felhő barátságos megközelítést, és a közlemény biztos, hogy egy mérföldkő volt számunkra ezen kötelezettségvállalás mellett. Én tudom, hogy a legtöbb olyan kérdés, amire utalt Philip John a jelentéssel összefüggésben, olyan kérdés, amivel igenis foglalkozunk mi is a szélesávú infrastruktúra fontosságáról hallottam itt megjegyzést, és a bizottság eh, mindig eh, csatlakozik azokhoz az észrevételekhez, amelyeket a SZEF eh, tesz. Ezen a ponton valószínű, hogy az ambícióknak nem felelnek meg a lehetőségek olyan értelemben, hogy a tanácsban a javaslatunkhoz még újdonságunkat írjunk hozzá. Itt a hozzáférési kérdések, a hálózat hozzáférési kérdések, nem csak az alaphálózathoz való hozzáférés kérdésé nagyon fontosak, és Európa egy nagyon jó teljesítményű rádió hozzáférést szeretne biztosítani a mobil rendszer összefüggésében ezen a fonton, ami az adat hordozhatóságot illeti a jogi keretet, a szerződéses kötelmeket, mindezeket az adatvédelmi és kiberbiztonsági témával összefüggésben gondozzuk, és itt nagyon fontos kérdésként merülnek fel még a magán természetű adatok védelmével kapcsolatban tett lépések, és ahogy az elnök úr is mondta, itt például a felhőben tartunk valahol egy bizonyos zenemű darabot, és ezzel kapcsolatos jogok hogyan alakulnak. Fontos, hogy partners, érvényesüljön, amikor a költségvetésben rejlő lehetőségeket is feltárjuk. Olyan forrásokra gondolok, amelyek segítségével jobban kihasználhatjuk a felhőben eh, rejlő eh, kínálkozó lehetőségeket a kormányok számára, és, és úgy gondolom, hogy nagyon eh, sokat foglalkozhatunk még a dinamikus környezet kialakításával, amely azt eredményezi, hogy a felhőben majd valóban hatékonyan működő üzemeltetők jelentkeznek, és a közszférában szerepet vállaló hatóságok is egy olyan kínálati oldalt ö, tudnak ö, előmozdítani, ami hatékonyan ö, járul ehhez hozzá, és itt ö, ö, fontos még a közbeszerzések ö, és ö, szerződéses ö, szolgálati szolgáltatások kialakítása, a kis és közepes méretű vállalkozók megjelenése a kínálati oldalon. Ö, az olyan környezetről szólva, hogy a kis és közepes vállalkozók, mint a felhőt igénybe bívő fogyasztók is nagyon fontosak, és persze mindez nagyon lényeges a szerződésekkel, tanúsításokkal, tanúsítványokkal összefüggésben. Ez a vita offer uh, any support. a javasolt módosítókkal gazdagodik és úgy gondolom, hogy mindez tükrözni fogja ezeket a törekvéseket a mi oldalunkról. És, és várunk már arra, hogy mikor kerülhet sor ennek a közeminek a gyakorlati megvalósítására. Szeptember 27-én fogadtuk el múlt évben, és érthető azt hiszem mindenki által, hogy egy nagyon dinamikus folyamat keretében haladunk előre, ennek közepén vagyunk, foglalkozunk a kérdéssel a közszférában működő hatóságok, fogyasztók, kis és nagyvállalkozók keretében folytatott viták összefüggésében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassuk a bizottságot, és a bizottság pedig a vezetői lehetőségeket föltárja, hogy előre lehessen haladni, és előre lehessen mozdítani a Európa versenyképességét az új szolgáltatások kifejlesztésével, tökéletesítésével, ahogy már említettem, Zsuan az előadó a véleménynek, ahogy már említettem, május végén lesz szavazás, és Ferhajgen asszony, aki, Ferhelyen asszony, aki árnyék jelentéstevőként közreműködik, illetve mások megfogalmaznak módosítókat, amelyek hozzárulnak a vélemény javításához, és azután az Ipari Bizottságban a szavazás októberben lesz 2013-ban, ez elég későn lesz, úgyhogy november előtt ez nem kerül a plenáris ülés elé. Most akkor megköszönöm és bezárom a délelőtti ülést, csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy akik még nem jegyezték elő a legutóbbi újságlevelünket, szeretném, hogy megtegyék, az interneten megtették, és ma délután lesz egy nagyon fontos előadás az informatikai társadalomhoz kötődő kérdésekről a kiberbiztonság stratégiai javaslat kerül majd napirendre a bizottságtól. Ez a bizottság, a mi szakbizottságunk, a vezető szakbizottság, mely ezzel foglalkozik, tehát a bizottság majd négy órakor tart erről beszámolót. Mindenkit üdvözlök, illetve bárki követheti az interneten is egy nagyon fontos javaslat kerül még itt figyelmünk középpontjába, ez pedig három órakor kerül sorra a különböző orvosi eszközökkel kapcsolatban, tehát mindenkit várok, és köszönöm a délelőtti részvételt.